Kedves kollégák, javaslom, hogy kezdjük el a tevékenységünket. Hosszú nap előtt állunk, és hát nagyon tartalmas is lesz ez a nap. Még mielőtt a lovak közé csapnánk, egy kis csendet kérnék szépen a teremben, szeretnék elismeréssel szólni egyik kollégánkról, aki sajnos elhaláloztatott családot alkot a Költségvetési Szakbizottság, és úgy tűnik, hogy az idei évben a sors sújt minket erőteljesen, mint hogy portás kollégánk hunyt el nem régiben, és két nappal ezelőtt egy újabb kollega, akit nagyon nagyra becsértünk, Zsiri Havelről van szó. Zsiri Havel 54 éves volt a szocialista és demokrata frakciónak a cseh képviselő volt, a cseh delegációnak volt máskülönben a vezetője a szocialista és demokrata frakcióban, és a, az Unió és a volt Jugoszláv Köztársaság Macedónia delegációjának az alelnöke volt. A szakbizottságunknak volt a tagja és a költségvetési ellenőrzési szakbizottságnak is tagja volt, de hát több év óta súlyosan beteg volt, ezért ritkán láthatuk sajnálatos módon az üléseinken. Gören mert kérem meg arra, arra hogy mielőtt egy perc néma csendet tartanánk, néhány szót szóljon kollégánkról. Yes, we were all very sad. Köszönöm, elnök úr. Sajnálatos módon értesültünk kollégánk eh, haláláról, és eh, nem eh, repülhetett, nem jöhetett ide repülővel, Strasbourgban azonban mindig ott volt, én egyszer találkoztam vele, nagyon beteg volt, de még mindig reménykedtünk, hogy meggyógyul, de sajnos ez nem így történt. Elismert eh, közgazdász volt korábbi gazdaságügyi miniszter a Csehköztársaságban, és jelentős szerepet játszott a Csehköztársaságban a kommunizmus alatt, és szeretett volna fontos szerepet eh, betölteni az Európai Parlamentben is, de sajnos betegsége miatt erre nem volt lehetősége frakción belül is nagyon fontos személyiség volt ő, különleges tudással rendelkezett eh, a gazdasággal kapcsolatban, illetve a pénzügyi válság kapcsán is nagyon sok munkát végzett, segített bennünket a pénzügyi szabályzattal kapcsolatos munkánkban is, eltökélt volt, és ezeket a gazdasági ügyeket rendkívül jól ismerte. Remélem, hogy családjának, barátainak részvét nyilvánításunkat tudjuk nyilvánítani. Köszönöm szépen. Igen, el fogjuk küldeni részvétnyilvánításunkat a frakció nevében családjának és barátainak is. Egy perces néma gyászcsendet szeretnénk. Merci. Köszönöm szépen. Lenne egy újabb közleményem, ez egy boldogabb bejelentés lehet. Nils Dorvá személyében egy új tagot fogadhatunk a mai napon. Ő Karl Haglund kollégánknak a helyébe lép, ugyanis Haglund úr, a finn vitemi minisztéri avanzsált, kedves kollega. Örülök, hogy üdvözölhetem itt a körünkben. Karl Haglund a liberális frakciónak volt a koordinátora, és hála a kiváló kvalitásainak védelmi miniszternek nevezték ki, és hát így módon egy, a választási joga ez most megilleti ilyen módon a folytatóit, a követőit, és hát gratulálnok ki, és sok sikert kívánunk az új funkciójában. A további személyes bejelentések tekintetben George Lyons alelnökkel kapcsolatosan jelzést kaptam, hogy ha nem is súlyos, de mégis kórházba került ö, szívrendellenesség miatt, úgyhogy a mai napon nem tud a üzülésünkön jelen lenni, mindenképpen valamennyünk nevében a jó mert kifejezem majd neki. Ez a 2012-es év eléggé fura év, úgy tűnik, hogy a tél az tovább tart, és egészen december 31-ig fog idén tartani, úgyhogy ez kicsit meghatározza a hangulatunkat, de, de ezzel együtt próbáljunk optimisták és dinamikusak lenni. Az egyes napi rendi pont, a napi rend elfogadása, amennyiben egyetértenek, akkor tekintsük elfogadottnak a napi rendet, jelzem, jelzem azt is, hogy a napirendi pontja, pontokból többet elhalasztunk. Majd ezt a dolgok folyamatában jelzem. Térjünk át az elnök közleményeire. Ezeket megtalálják a Kubu Newsban, úgyhogy én most szóban nem ismertetném őket, és azt is bejelentem, hogy akárcsak általában most is interneten keresztül nézni lehet az ülésünket. Ami pedig a május 10-i jegyzőkönyvek az elfogadását illeti, eztnek az elfogadását elhalasztjuk, mert hogy nem tudtuk ezt közreadni kellő időben. Ezzel szemben a május 31-e jegyzőkönyv már hozzáférhető, és ugyanúgy, mint máskor, amennyiben jelzést nem kapunk a mai ülésnek a végéig, akkor elfogadottnak fogjuk tekinteni. A mai délután során 15 órakor sor kerítünk a szokásos éves trojka találkozóra, amely lehetővé teszi, hogy a decentralizált ügynökségeknek a képviselővel találkozunk. A trojka tagjaival már találkoztam, itt voltak a teremben, csak úgy, mint más ügynökségnek is a képviselő jelen voltak, de úgy tűnik, hogy a költségvetési kérdések nagyon foglalkoztatják az ügynökségeket, úgyhogy ezt üdvözlöm, és ma délután akkor találkozunk is a kollégákkal. Javaslom, hogy ezek után térjünk át a napirend hatos pontjára. És az ötös ponttal majd kicsit később fogok foglalkozni, tehát a 2013-as költségvetést nézzük meg, illetve a három oldalú megbeszélés tanulságait vonjuk le, ugyanis erre július 9-én került sor. A trilógus július 9-én zajlott, mégpedig azután, hogy sor került egy a a Kombud, azaz a Tanácsköltségvetési Bizottságának a vizsgálatára és az indikatív szavazására, illetve azután, hogy a koreperben elvetették tegnap délelőtt, illetve tudni kell azt, hogy tegnap délelőtt pedig a ö, koreperben elvetették a 2013-as költségvetési tervezetet. Nagyon fura körülmények között, véleményem szerint. De még délelőtt erről többet mondanék, hogy kérjem meg a kettő jelentést tevünket, Giovanni és Derek Vont arra, hogy elmondják tapasztalatok a trilógussal kapcsolatosan. Giovanni. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A háromoldalú egyeztetés, amely ezen a héten július 9-én történt, azzal vette kezdetét, hogy mi panaszt nyújtottunk be arra vonatkozóan, hogy a tanács döntését késve kaptuk meg, és ez gyakorlatilag ahhoz vezetett, hogy a tanácsnak gyakorlatilag nem is volt igazi mandátuma mi, nekünk azonban volt egy mandátumunk a háromoldalú egyeztetésre vonatkozóan, mint a Költségvetési Szakbizottság, mint a plenáris részéről. 540-en szavazták meg a triológust is a mandátumunkat. Más részről azonban csak technikai olvasatra kerülhetett sor. Semmiféle döntéshozatal nem történt, sem a koreper szintjén, sem az általános ügyek tanácsa szintjén. A tanács képviselete a háromoldalú egyeztetés alkalmával tehát gyakorlatilag nem rendelkezett igazi érdemi mandátummal. Az egyeztetés során ismertettük prioritásainkat a mandátumunknak megfelelően, annak alapján, és világosra tettük azt is, hogy a tanács olyan magatartást tanúsított, amely egyáltalán nem egyeztethető össze a tavalyi ö, egyeztetési folyamat ö, eredményével. Gyakorlatilag a kifizetéseket nem tudtuk nyomon követni azóta sem, ugyanis a szóban forgó találkozó alkalmával csak az Európai Bizottság képviseltette magát, a Dán soros elnökség nem képviseltette magát. Gyakorlatilag ez volt az idei tárgyalások kiinduló pontja. Tehát a két költségvetési hatóság, a parlament és a tanács esetében más-más kiinduló pontról indultunk ebben az évben. A tanács a maga módján értelmezi a dolgokat, ez megmutatkozott a tegnapi koreper szavazás alkalmával is. A kifizetéseket, illetve a kifizetési, illetve a kötelezettségvállalások növelését blokkolják, a 2,12-höz képest 2,79%-os növekedésről van szó, a kötelezettségvállalásokat pedig csak 1,27%-kal növelné a tanács az előző évhez képest. A mi mandátumunkhoz viszonyítva, illetve ahhoz viszonyítva, hogy mi milyen álláspontot képviseltünk a három oldal egyeztetés során, a tanács által javasolt növelés nem lehet elegendő nyilvánvalóan ahhoz, hogy az Európai Unió prioritásait, illetve a parlament prioritásait végrehajtsuk, megvalósítsuk a gyakorlatban. A háromoldalú egyeztetés, valamint Lamaszúr elnök úr nyilatkozatai alapján többször is utaltunk erre a tényállásra. A tanács június 28-án, 29-én következtetéseket fogalmazott meg, ugyanakkor a költségvetési tanács egészen más módon értelmezi ezeket a, kötele, ezeket a következtetéseket, mint mi. A 28 a 29 i tanácsi ülésen megállapították, hogy a válságból kivezető úthoz szükséges, hogy több Európa legyen, nem pedig kevesebb. Mi ezt úgy értelmezzük, hogy a Költségvetési Szakbizottság nagyobb szerepet vállalhat a növekedés és a teremtés előmozdításában. A növekedésre tehát jelentős összegeket kell szánnunk. Ugyanakkor a költségvetési tanács azonban teljesen másként értelmezi ezt. Úgy gondolja, hogy az európai költségvetés illetve az ő olvasatában sem a kifizetések, sem a kötelezettségvállalások szintjén nem tükröződik sehol az, hogy több forrást kellene fordítani a növekedésre. Itt tehát egy értelmezésbeli probléma merült fel, emellett a kombut, tehát a költségvetési tanács gyakorlat eh, interpretációja szöges ellentétben áll az Európai Tanács értelmezésével, illetve következtetéseivel. Pont az oktatás és a kutatás egy, az 1A fejezetben irányozzák elő a legnagyobb megtakarításokat, az 1B-ben továbbá, ahol a kohéziós politikáról van szó, és a 4-es fejezetben, ahol a szomszédsági politika szerepel. Számomra úgy tűnik, hogyha ennek megfelelően alakítanánk ki a költségvetést, akkor valamilyen módon tisztáznunk kellene, hogy hát hová is akarunk eljutni. Az Európai Tanács azt állapította meg, hogy a fejlesztés, a növekedés álljon a középpontban, ugyanakkor azonban megszorításokat javasol a tanács, ahol pont a növekedést és fejlesztést előmozdító projekteket nyírbálja meg. Lemassur elnök úr egy nyilatkozatot tett, ebben felhívta a figyelmet erre az ellentmondásra, és még egyszer világossá tettük ennek révén is, hogy mi a parlament részéről másként értelmezzük a prioritásokat. Az elkövetkezendő hónapok során nagyon nehéz munkafolyamat elé nézünk, ugyanis sok mindent tisztázni kell még. Egészen új tényállás alakult ki, hogyha az Európai Tanács továbbra is úgy gondolja, hogy a növekedés és a fejlesztés kell, hogy a középpontban álljon, hát akkor ezt tükröznie kell a, költségvetésnek is, a tanács részéről is. Eddig eznek azonban nincsen nyoma sem. A tegnapi koreper ülésen a tanács költségvetési bizottságának javaslatát elfogadta, hát három ellen szavazattal mindössze ezek a ez a három ellen szavazat a nettó befizetőktől érkezett, az Egyesült Királyság, Holland és Svédország szavazott ellene. Egy tartózkodás volt, Ausztria tartózkodott, és Az általános ügyek tanácsában voltak bizonyos nyilatkozatok, amelyek ebben tükröződnek. Mindebből arra következtethetünk, hogy a tanácsnak gyakorlatilag nincs világos álláspontja, mondhatnánk azt is, azt is, hogy egyfajta skizofrén helyzet alakult ki. ellentmondás, szöges ellentét alakult ki a között, amiről a csúcson döntöttek, és amit a kombut, tehát a költségvetési tanács tesz. Ez lesz az a kihívás, amelyel az elkövetkezendő napokban majd foglalkoznunk kell, még mielőtt ismét összeülne az általános ügyek tanácsa. Egy dolog biztos, a kilencedikei háromoldalú egyeztetés után annyit elértünk, hogy a tanács késznek mutatkozott arra, hogy még egyszer összeüljünk a kifizetések témakörben, a nyári szünet után, a soros elnökség is képviselteti magát majd azon a tárgyaláson, ez ugye elengedhetetlen ahhoz, hogy közös nevezőre jussunk illetve megteremtsük az alapját az egyeztetésnek. Várjuk, hogy az elkövetkezendő napokban írásban is megerősítsék ezt. Köszönöm szépen, Giovanni. Terek. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Levia úr azt hiszem nagyon jól elmondta, hogy mi a helyzet. Természetesen én is részt vettem a trialóguson. Először is azt gondolom, nagyon érdekesen elnököltek az ülésen. Továbbá az ülés után most már sokkal jobban fel tudjuk mérni, hogy hogyan gondolkodik a tanács az intézményekről és a, az administratív költségvetésről. Azt akarja, hogy 2013-ra vonatkozóan a költségvetésüket fagyasszák be az intézmények, kivéve a parlamentet. Ugye velünk van egy gentleman's agreement, amely érvényben van. Az ötös fejezet növelését az eredeti 3,2%-ról 1,47%-ra csökkenteni a tanács, ugyanakkor az 1,7%-os bérnövelést Ebben nem számította bele a tanács, ugyanis ezt megtámadták ugye a bíróság előtt. De ha a tanács ezt elveszíti, akkor ezt is még bele kell számítani. Tehát a trialóguson ez szóba került, hogy ezt az 1,7%-os növekedést még bele kellene számítani, ugyanis előbb-utóbb erre úgyis sor kerül. Továbbá, ami az intézmények költségvetését illeti, mi amellett érveltünk, hogy az összes, az intézményeket külön-külön kellene szemügyre venni, és esetenként kellene dönteni a költségvetésükbe vagy fagyasztásáról, vagy be nem fagyasztásáról. Egy általános befagyasztásra vonatkozó ö, javaslat számunkra nem elfogadható, tehát mi költségvetési szakbizottságként amellett érveltünk, hogy nézzük meg esetenként az intézményeket. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Salvador Gáliga. Gracias, eh, presidente. Eh, yo creo que estas declaraciones... Köszönöm szépen, elnök úr. A tanács nyilatkozatánál a költségvetési vita előterében azt gondolom, hogy mindez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a kifizetéseknél a 79%-ra eljutunk, illetve a 2,79 százalékra, és nem találom jónak azt, hogy a tanács bevezette ezt a vitát. A nyilatkozatból is kiderült az, hogy Igazából egy kicsit szemellenzős módon tekintik a dolgot, ez egy szűk stratégia, és ellentétben áll azzal a megállapodással, amelyet június 29-én a csúcs találkozón meghatároztak. A következőt tehetjük. Ezt a nyilatkozatot egyszerűen ignorálhatjuk, a 2,79%-ot, és ahhoz a szöveghez ragaszkodhatunk továbbra is, amit elfogadtunk, illetve a tanácstól és a bizottságtól, főleg a tanácstól további információkat kérünk. A Költségvetési Bizottság a tanácsban azt mondta, hogy a kifizetéseknél 2,79% kell, hogy megvalósuljon, ez a tanácsban nagyon sok mindenkit érint, és felmerül a kérdés, hogy a növekedési csomagot hogyan szeretnék megvalósítani ilyen kevés eszközzel. Hogyha jelen van a bizottság, akkor szeretnék egy kérdést intézni hozzájuk. Mit hozzunk magunkkal a szeptemberi és ekkel kapcsolatos ülésre? Hogyan álljunk fel? Ez egy fontos ülés lesz, és nem látom azt, hogy az egyeztetésen hogyan tudunk megállapodni majd a tanácssal novemberben, anélkül, hogy szeptemberben ne tisztáznánk bizonyos pontokat. A tanácsban úgy értékelik, hogy a kifizetéseknél évvégéig egy jelentős összeg valósul meg, és a 2,79% elég lesz a jövő évben, a pótköltségvetés a bizottság részéről elegendő eszközt fog tartalmazni annak érdekében, hogy a projektek megvalósulhassanak. Hát, tehát, hogy ezzel tudnánk magyarázni azt, hogy miért így járt el a tanács. Ettől függetlenül meg kell még egyszer kérdezni a tanácsot, hogy hogyan látja ezt a kérdést, hiszen a pót költségvetés alacsonyabb összeget is jelenthet. És a 2,79-nél magasabb összegre van szükségünk, még akkor is, hogyha ez alacsonyabb szinten marad, mint a bizottság által javasolt 6,8%. Hát attól függően, hogy mindez hogy alakul, majd meglátjuk. Helga Trüppe, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen mindkét jelentéstevő munkáját. A tanács javaslata nem, várat, nem ér váratlanul bennünket. Ez egy nagyon rossz javaslat. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit a jelentéstevők és Salvador elmondtak, különösen, hogyha összevetjük a 2,7%-ot, 1%-ot, a 6,8%-kal a bizottság részéről. Mindegyen tudjuk azt, hogy, hogy a politikai vitában a 6,8% a közvélemény számára magasnak tűnik, de összevetve mindazzal, amit a tagországok elmondtak a bizottságnak, hogy mit szeretnének látni, ez egy nagyon óvatos és szerény megközelítés volt a bizottság rész, részéről. Éppen ezért eh, én értettem ezt a bizottsági javaslatot, illetve a növekedést. Most egy nagyon hagyományos eh, politikai megközelítést látunk a tanács részéről. A tanács az, egy 1A fejezetben csökkenteni szeretne, ami a növekedést, a, az inkluzív növekedést illeti. De hát eh, ez pedig károsan érinti mindazt, amit politikai szempontból meg valósulni, megvalósítani szeretnénk. Szalvador azt mondta, hogy ha nincsen előrelépés, akkor nem lehet megállapodás sem a 2013-as költségvetésről. Én ebben teljes mértékben osztozom, de azt gondolom, hogy itt még tovább kell lépnünk. Meglátjuk majd a helyzetet ősszel, illetve télen. A 2013-as költségvetésről folytatunk majd vitát, illetve a több éves pénzügyi tervről. A két politikai kihívást ötvöznünk kell, hiszen ha 2013-as viták negatív eredménnyel zárulnak, úgy ez negatív hatással lesz az MFF-ről folyó tárgyalásokra is, illetve a 2013-as költségvetési adatokra nézve is, több mint 500-an szavazták meg ezt, mint említettük, tehát a 2013-as adatok plusz az 5 százalék. Vitát kell folytatnunk majd, hogyha nincsen tényleges előrelépés, fontos, hogy készek legyünk nemet mondani, hiszen ez az egyetlen fegyverünk mindazzal kapcsolatban, amit a tanács meghatározott. Hát, ha nem így viselkedünk, akkor nem tudunk keményen tárgyalni. Hát éppen ezért fontos lenne a kollégák véleményét is meghallgatni a politikai stratégiáinkról, és a bizottság véleményére is kíváncsi vagyok, hiszen a tényleges hatásokat látnunk kell azon adatok kapcsán, amelyeket a tanács eljuttatott. De ami a mi szempontunkat illeti jelenlegi állapotban, a kutatás fejlesztési adatok csökkentése az egyik kockázat, illetve számos olyan pontbeli csökkentés, amelyeket mi fontosnak tartunk. Másrészt pedig tudom, hogy ön ebben nem osztozik, de a tanács javaslatával fenntartjuk az ITRE kifizetéseit, de ez azt is jelenti, hogy csökkentjük a kutatási programok kifizetéseit. Ez pedig nem állhat érdekünkben, hogyha tényleges ambici- ténylegesen ambiciózus stratégiát szeretnénk kialakítani az Európai Unió számára. Éppen ezért azt gondolom, meg kell vitatnunk azt, hogy mi az, amitől nem tágítunk, mi az, ami megfelelő, javulásnak nevezhető, és igenis legyünk készek nemet mondani. Köszönöm. Köszönöm, Helga. Gracias, presidente. Bueno, veo que por las intervenciones hasta ahora. La... Köszönöm szépen, elnök úr. Az elhangzottak alapján arra a következtetése jutok, hogy a frakciók többsége a parlamentben egyetért a tanácsolvasattal. A minap lezajlott a három oldalú egyeztetés, és nem volt igazán produktív az eredménye, még akkor is sem, hogyha ennél többet e, reménytünk, tehát júliusban azt hiszem, hogy nem igazán lehet még tovább jutni ennél. De mégis megszületett az írásos nyilatkozat, és végül is ennek az értéke egy relatív értéke. Mert ugye mindig is kötelezettséget vállalunk arra, hogy mindent finanszírozunk abból, ami szükséges. Szóval itt tartunk. De ami viszont ennél legpozitívabb eredmény az az, hogy a tanács kötelezettséget vállalt arra, hogy a nyál végére ve, újra előveszi a kifizetések kérdését és a kötelezettségvállalása a parlament és a bizottság irányába ö, szól. Ugye a 2,79-es növekedés a kifizetések tekintetében. Tehát ez hangzott el, és hát igazándiból nem tudom, hogy a parlamentünk mit is tehet még. Azt hiszem arra van szükség, hogy őszinten beszéljünk, vessük fel a kérdéseket a tanácsnak, és tegyük fel azt a kérdést, hogy ki fogja kifizetni a kötelezettség vállalását. Ugye ez több mint 5 milliárd eurót jelent a kifizetések tekintetében. Ki fogja a cehet fizetni? És meg kell vizsgálni azokat a projekteket is, amelyeket már végrehajtották, amelyek tekintetében kötelezettségvállalás történt, és mégsem kerültek finanszírozásra. Ott van a kutatás, az Erasmus, a fejlesztés kérdése. Ki fogja ezeket kifizetni? Helga azt mondotta, hogy stratégiára van szükség. A stratégia nem az lenne, elkérdezem, hogy mondjunk nemet mindenre? És hogyha csak 2,79%-kal kívánja a tanács növelni a kifizetéseket, akkor mi elfogadjuk ezt, de, de viszont vissza állítjuk azokat a költségvetési sorokat, amelyeknél visszatérítések vannak, például a kohéziós kiadások tekintetében. De Salvador pontosan tudja, miről is van szó. Ha ezt tennénk, akkor hát ez egy öngyilkos pozíció lenne az ő országában is, Franciaországban is. Úgyhogy ha nem tesznek erőfeszítéseket, akkor gyakorlatilag a visszatérítési összegekkel az lesz, amit gondolunk. És hát nem tudom, hogy ilyen szélsőségekhez el tudunk-e jutni, de gyakorlatilag egy abszurd szituációba eveznénk be magunkat, és ha amit Salvador mondott, erre juthatunk oda akár, hogy nem lesz egyeztetés, nem lesz költségvetés, hogyha kiki leáll a saját pozicionális ahhoz, ragaszkodik tíz körömmel, akkor a dolgok nem haladhatnak a jó irányba. Na most jó, azt is mondhatjuk persze, hogy elfogadjuk a csökkentéseket, de akkor hagyd mondjuk meg mi, hogy hol legyenek ilyenfajta visszafogások, ilyen csökkentések, tehát a mezőgazdaságban, és így tovább. Szóval igazándiban nem tudom, hogy mi lábon táncoljunk. Alexander Álvárónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy a frakciók között egység alakult ki ebben a kérdésben, ugyanis azt gondolom, ahogyan a tanács bánik a költségvetéssel és a mi reakciónk erre, nem pártkérdés, hanem intézményi kérdés. A tanács magatartása bizonyítja, hogy sok más területen is így van egyébként, hogy szépen lassan az Európai Tanács egyre kevésbé európai magatartást tanúsít. Gondolom a többi kolléga maga szakbizottságában is tapasztalja ezt. Schengennel kapcsolatosan is láthattuk ezt a belügyi szakbizottságban. Úgyhogy itt az ideje, hogy egy üzenetet fogalmazzunk meg amikor Európáról van szó, nem bánhatunk úgy a költségvetéssel, mint hogyha az valamilyen büfé költségvetése lenne, amelyet tetszés szerint csökkenthetünk vagy növelhetünk. Az elmúlt években is úgy gondolom, nagyon sikeresen tárgyaltunk a költségvetés kérdésében. Teljesen támogatom a két jelentéstevőnket is egyébként, és nagyon helyesnek tartom, amit Trüppel asszony mondott, el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen stratégiát alkalmazunk de egymás között és az árnyék jelentéstevőkkel is még egyszer egyeztetnünk kellene arról, hogy ez a stratégia megalapozott legyen és sikeres lehessen. Néha az az érzésem, hogy igen, rövid, igen, igen, csak gyenge az emlékező tehetsége a tanácsnak. Meghatároznak prioritásokat, és utána megfeledkeznek a költségvetésről, a megfelelő forrásokról, úgy gondolom, hogy egy olyan jelzés a polgárok felé, hogy az Európai Unió nem tudja teljesíteni a kötelezettségeit, úgy gondolom, ez nagyon káros volna az Európai Unió számára, és nagyban rontaná annak hitelességét. Ennyiben, illetve ennek értelmében, tehát nem értem a tanács magatartását, hogy a nagy többséggel meghatározott prioritásokat semmibe veszi. Úgy gondolom, a prioritásainkat mindenképpen meg kell védeni, és elkerülhetetlen, hogy mindezt összekapcsoljuk a többéves pénzügyi kerettel is. Azt hiszem, hogy ha higgadtan megyünk a szeptemberi tárgyalások elé, akkor talán az Európai Parlamentet nem lehet majd azzal vádolni, hogy nem egy észszerű, politikaorientált álláspontot képviselne. Biztos vagyok abban is, hogy a nyilvánosság előtt is világosá tudjuk tenni, hogyha bizonyos területeken kudarcot vallanak a tárgyalások, és a kötelezettség, illetve a kifizetéseket csökkentenünk kell olyan területeken, amelyek esetleg a tagállamok javára válhatnának, akkor világosra kell tennünk azt is, hogy kihibáztatható ezért. Azt gondolom a bizottság, és mi egy jó javaslatot tettünk le az asztalra, és azt hiszem az európai projektekhez méltatlan egyébként is hogy mindig bazári alkudozásba torkol, torkolnak a költségvetési tárgyalások. Ennek is véget kellene vetni. Köszönöm. De, Aldad. Köszönöm szépen, Alexander. Hát de Szúzának adom meg a szót. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. A frakciók képviselői már elmondták, és mi is egyetértünk velük abban, hogy nagyon sajnálatos a tanács álláspontja, ami a 2,79%-os növekedés illeti a kifizetések területén, tekintettel arra, hogy a bizottság 6,8%-ot javasolt. Azt gondolom, ismét csak ugyanazok szenvedik ezt el, akik eddig is, a munkahelyteremtő programok, a kutatásfejlesztés, és mindenféle más projektek szenvedik ezt el, és ez teljesen ellentmond, úgy tűnik, a korábbi tanácsi álláspontnak, amikor is a tanács több Európát követelt. Azt gondolom, a tanács saját magát teszi nevetségessé álláspontja révén, és az európai polgárok számára is világosan láthatóvá válik majd ez. Azt gondoljuk, a parlamentnek nem lenne szabad elfogadnia ezt a megközelítést teljesen elfogadhatatlan, és természetesen az lesz ennek a vége, hogy újabb kiegészítő költségvetéseket kell majd elfogadni. Európában csak súlyosbítani fogja a problémákat egy ilyenfajta költségvetés. Elda. Köszönöm szépen, Elda néhány észrevételt szeretnék most tenni a magam részéről. Mindenek előtt megállapítom azt, hogy nagyon széles konszenzus alakult ki egységes látásmód a költségvetési szakbizottságunkban. Na most, ott tartunk, hogy a múlt heti, pontosabban a július, június 28 és 29-i Európai Tanácsi Ülésen kettő jelentős döntés született és ezeknek megvan a hatása, a költségvetése a 2013-asra. Mely döntésekről van szó? Az első az, hogy a tanács megerősítette azt a menetrendet, amelyet a több éves pénzügyi keretre vonatkozóan fogalmaztak meg korábban, és amely tartalmazza valamennyi EU-s prioritást a következő években. Azaz 2012. december végére ezt a MFF-et, tehát a többéves pénzügyi keretet jóvá kell hagyni, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 2013-as költségvetésnek a tárgyalása és a többéves pénzügyi keretnek a tárgyalása párhuzamosan egymással együtt, szimbiózisban fog majd alakulni. Tehát erre kell készülnünk, és előirányoznunk azt, hogy októberben, amikor szavazás lesz többek között az egyik témában, egy erőteljes jelzést adhatnánk azért, hogy az kihasson a másik témára. Ez az első jelentős döntés. A másik jelentés döntése az Európai Tanácsnak, és e tekintetben gyakorlatilag ismétlem azt, amit a tevők mondottak, illetve néhány hozzászóló itt a teremben. Szóval nagyon fontos dologról van szó, és ez az, hogy egy politikai nyilatkozatot hagyott jóvá a ö, tanács, az Európai Tanács, a Compact Grow, azaz ö, ez párhuzamos a költségvetési ö, paktummal, és a költségvetési paktum az egy egyezmény, az egy szerződés erejűt valami, a másik pedig egy nyilatkozat, egy, egy politikai tartalmú nyilatkozat a növekedésről szólóan. Ezáltal a tanács azt jelzi, hogy 130 milliárd eurót kíván pótlólagosan szánni a gazdasági növekedésre az Európai Tanács ezen kívül még a bontásra vonatkozóan is ad némi jelzést, jelezve azt, hogy a 130 milliárd abban kell, hogy kifejeződni, hogy a kutatás, az innovációban jelennek meg majd új előnyázatok, és 55 milliárd plusz forrás juttatik majd a strukturális alapoknak amelyeket, amely összeget a növekedés serkentő, a gyors növekedést, illetve a versenyképességet támogató célokra kell majd fordítani. Na most, ezek után következett a három, oldalú megbeszélés. Erre az egyeztetésre a kombud jött rá a következő napon, amely kombud ülést már a ciprusi elnökség égisze alatt tartotta a tanács. A három oldalú megbeszélésen azt észleltük, hogy a miniszter tanácsi ülésnek a keretében az Európai Tanács döntését nem vették figyelembe, mégpedig egyáltalán nem vették azt figyelembe. Ezt mi jeleztük. Jeleztük azt, hogy ez minket rendkívüli módon meglep. Én egy nyilatkozatot, nyilatkozatot adtam közre, és ezt hangoztatták szintén a jelentés tevőink, Giovanni és Derek kollégánk, amikor a sajtóval találkoztak. A bizottsággal kapcsolatosan pedig a ugye feltettük azt a kérdést, hogy mit is jelent, hogyan is kell értelmezni az Európai Tanácsnak az értelme, a jelentését, az 55 milliárd plusz pótolagos forrás a struktúrális alapok tekintetében. Rákérdeztünk, hogyan is kell ezt értelmezni, hogyan látja ezt a bizottság. És hozzátettük mindehez azt is, vagy hozzá tehetem mindehez azt, az, hogy a bizottság részéről azt hallottam, azt hallottuk, sokan voltak a tagok közül, akik jelen voltak, tehát eh, akkor, amikor Salzburgban kedden a plenáris ülést tartottuk, és amikor Van Rompuy elnök beszámolt az Európai Tanácsnak a munkálatairól, akkor azt hallottuk, és nagyon boldogak voltunk ettől, hogy Baruzó elnök azt jelezte, hogy már most 20 milliárd eurónyi struktúrális alapi forrást át lehetett irányítani hasznosabb felhasznosításra, felhasználás tekintetében a fontosabb dolgokra, és az az 55 milliárd eurónyi összeg még pótolagos vagy plusz forrásként fog jelentkezni ehhez a 20 os képes. Na most, a trilógus alatt sem a ciprusi elnökség, sem Landowski úr nem volt képes arra, vagy nem voltak képesek arra, hogy választ adjanak a kérdésünkre, hogyan értelmezzük a felhasználás tekintetében a tanácsnak a nyilatkozatát, ez a 20 milliárd, ez miből fog majd adódni? A maradványokból, a korábbi évekből, tehát a rállokból fog ez táplálkozni? Vagy pedig ellentétben ezzel inkább arról lesz szó, hogy a 2012 2022-es költségvetés előnyezatokból fognak majd eh, meríteni a 2013-ashoz csatolva az. De mihez jön kiegészítőleg hozzá ez a plusz forrás? Erre a kérdésünkre nem kaptunk választ. Ennek alapján én egy levelet fogalmaztam meg azért, hogy hivatalosan rákérdezek arra, hogy miről is van szó. Ezt a levelet egyrészt a ciprusi elnökség és illetékes miniszterhez intéztem, továbbá Landowski biztos úrhoz, azért, hogy pontosan lássa az Európai Parlament, hogy hogyan is kell értelmeznünk az Európai Tanácsnak a következtetéseit. Ugyanis e nélkül nem tudnánk előre lépni a 2013-as költségvetési szavazásnál, nélkülözhetetlen ez ehhez, illetve nélkülözhetetlen ez az információ ahhoz, hogy a 2014-es költségvetést tárgyaljuk. Na most, aztán tegnap szerdán a Koreper ülésezett. Egészen megdöbbentő volt, hogy mi történt ott. Egészen megdöbbentő. Először is, ahogy Helga Trüppel utalt rá, a the result was not unexpected, but wasn't good, deconfirmed, tehát megerősítették, és hát különben felmerül a kérdés az, hogy a nagykövetek mire is szolgálnak, hogyha ö, csak pecsélgetnek, csak a pecsétjüket ütik rá arra, amit a költségvetési ö, igazgatóságnak a szakemberei mondanak. De ezen felül most más is történt, és ez egészen rendkívüli. Az történt, hogy a koreperen egy politikai nyilatkozatot hagytak jóvá a kifizetésekről. minősített többséggel lett jóvágyva a költségvetési tervezet, tehát nem egyhangulag. És ez a többség a kifizetési előnyelzatokkal kapcsolatosan is jóváhagyott egy nyilatkozatot. Tehát mi történt? Az összes delegáció támogatta, kivéve az Egyesült Királyság, Svédország és Hollandia, amelyek nemmel szavaztak a költségvetés tervezetre, és Ausztria a maga részéről pedig tartózkodott. A többi tagállam pedig megszavazta mind a nyilatkozatot, mind a költségvetési tervezetet. A költségvetési tervezet, vagy nyilatkozat így hangzik. To submit as early as possible the letter of amendment for agriculture, including information about the possible carryover of assigned revenue, and, if necessary, a letter of amendment concerning subheading 1b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 under subheading 1A, subheading 1B, heading 2 and heading 4. It urges the Commission to present as early Felszólítja a bizottságot arra, hogy mutassa be mi hamarabb az aktuális eh, számokat eh, az 1B alatt, és amennyiben szükség van -e, mutasson be egy pótköltségvetés. A, bizo- a tanács ezt a pótköltségvetést mihamarabb el kell, hogy fogadja, annak érdekében, hogy a kifizetések ne sérüljenek. Na most tudatában voltak annak, hogy a tanács mit is akar a kifizetéseket csinálni. Rendben, de 7 hetes ország többek között az a négy ország, amelyek nem szavazta meg a nyilatkozatot, logikusan lépett fel az, ez a négy ország. De viszont három olyan ország is van, nevezetesen Franciaország, Németország és Finország, amelyek megszavazták ezt a nyilatkozatot, azaz, azaz és ezt a következőt hagyták jóvá ők. At EU level remains important. A költségvetési korlátozások fontosak az <clears throat> Európai Unió szintjén, annak érdekében, hogy a tagországok stabil alapokra helyezhessék költségvetésüket. Éppen ezért a 2,79%-os növekedés magasabb, mint amit szerettünk volna. Éppen ezért a további kifizet növekedéseket később nem lehet megengedni az EU-s kifizetéseknél. Képtelenség, egy abszurditás. Tehát ugyanazon országok ugyanazon a napon, ugyanabban a témában másként szavaznak. Egyik percben azt mondják a bizottság, Európai Bizottság, vigyázzatok, vigyázzanak, mert hogyha nem lesz elegendő kifizetősi előnyezat, akkor arra van szükség, hogy a bizottság azonnal javaslatokat tegyen pótásukra. És két perccel később pedig azt mondják, jaj, jaj, hát már így is túlságosan sok nyírbálás történt a jövői költségvetésben, de hát ennél többet szerettünk volna nyírbálni, úgyhogy túlságosan magas a következő évi költségvetés, úgyhogy jelezzük már most, hogy egyetlen egy figenyit sem adunk hozzá forrásként. Nem most nem tudom, hogy a kedves kollégák hogyan reagálnak, de én magam úgy gondolom, személy szerint, hogy arra van szükség, hogy én egy, tehát ismétem, személyes jelleggel, saját aláírásommal egy nyilatkozatot tegyek közzé, tehát senkit nem kötelezek el azáltal. Tehát én összekötöm ezt a mostani költségvetési kérdést az általános szemponttal, azaz az utolsó tanácsi, európai tanácsi ülésnek a következtetésével, amely foglalkozott az adóssággal és a költségvetési kérdésekkel. Franciául fogom felolvasni azért, hogy tolmácsolható legyen a nyilatkozatom. Az európai irányítás már így önmagában is összetett erőteljesen, de a hibáit most súlyosbítják azok a meglepő diszfunkciók, amelyeket észlelünk a nemzeti irányítások szintjén. A legutolsó európai tanácsi következtetéseket egyhangulag hatta jóvá az európai tanács. Ennek ellenére a megállapodásnak a tartalma, amelyet a legmagasabb politikai szinten adtak meg, kettő kormány által megkérdőjelezhetett két nappal az Európai Tanácsülés után. És a menetrend nem azt hozta, hogy egy harmadik ország e tekintetben kitolta a döntését következő, illetve idén őszre az alkotmánybírósági döntést kivárva az országában. Ami pedig a növekedés illeti is, amely az új növekedési paktumnak a kulcs momentuma volt, és amelyet jóváhagyott az Európai Tanács, tehát ezzel kapcsolatosan a ciprusi költségvetési miniszter az elnökségnek a jegyében üdvözölte azt, hogy erőteljes nyírbálásban fejeződött ki a kutatásban, az innovációban és a kohézióban, és e tekintetben a bizottságnak a javaslata 2013-ra jön szóba. Na most, a politikai tiszteletadásnak a jegyében írjuk a nagyköveteknek a túlterheltségének a rovására azt a tényt, hogy hárman közülük, azaz a német, a francia és a finn a szavazatukat kettő nyilatkozattal egészítették ki. Ez a két nyilatkozat teljes mértékben egyre mond egymásnak. Az egyik nyilatkozatban azt kérik a bizottságtól, hogy további forrásokat tegyen nyilvánvalóvá annyiban, amennyiben a költségvetési nyilvánvalások túlzóak lennének, a másik nyilatkozatnak a tartalma, amelyet ugyanezen országok írtak alá, azt marasztalja el, azt sajnálja, hogy költségvetési nyilvánosakra kerül sor, és jelzik, hogy bármiféle pótlólagos kiegészítése, forrás kiegészítése a tanácsi üléseken a későbbiek során nem kerülhet sor. Mind ez a következetlenség és felelőtlenség nagyon súlyosan sérti az Európai Uniónak a szavahihetőséget abban a periódusban, amikor a leginkább erre szükség lenne már, mint a szavahihetőségre. Nos, tehát amint hallották, nem igazán a dicséreteknek a kategóriájával tartozik ez a nyilatkozatom. Nem javaslom azt, hogy bárki csatlakozzon ez, de én ezt mindenképpen megtenném, és javaslom azt, hogy bárki ugyanígy gondolkodna, vagy hasonló módon gondolkodna, ne tartóztassa magát, fogalmazza meg azt hangosan. Itt a a hely. Kedves kollégák, a költségvetési tervezettel kapcsolatosan szót kell ejtenünk most a pilot projektekről, a kísérleti projektekről és az előkészítő intézkedésekről. Felkérem Giovanni arra, hogy e tekintetben tálalja, hol is tartunk. Ki volt kapcsolva a mikrofonom? Ritorniamo dopo questa illustrazione del Presidente Lamassoure. Miután Lamaszúr elnök úr bemutatta azt a káoszt, ami a tanácsot jellemzi, ahol a bal kéz nem tudja, mit csinál a jobb kéz, és a bal kéz néhány óra leforgása alatt két egymásnak teljesen ellentmondó nyilatkozatot tesz. Mindezek után a kísérletési, eh, kísérleti projektekkel kapcsolatos költségvetésre szeretnék visszatérni. Június elején javaslatainkat EMSZ asszonynak bemutattuk, ezt elküldtük a bizottsághoz, annak érdekében, hogy legalábbis egy átmeneti pillantást vessenek eh, erre, illetve megvizsgálják azt, hogy mennyire megvalósíthatóak a kísérleti eh, projektek, illetve hogy időben mindez bekerüljön a költségvetési eljárásba, illetve módosítások valósulhassanak meg. annak érdekében, hogy ezeket a kísérleteket könnyebben eh, meg lehessen valósítani. A parlament 142 eh, javaslatot tett, illetve módosítót fogalmazott meg, és Összesen 232,47 eh, millió eurónyi összeget tettek ki, a legtöbb kísérleti jellegű projektre vonatkozott, és a költségvetésben ez a határ 40 eh, millió euró. Az Európai Bizottság a megvalósíthatóságot ellenőrizte, illetve a 142 javaslatot négy csoportra osztotta, 29-et visszautaltak hozzánk A jelöléssel. Ez azt jelenti, hogy ezeket módosítások nélkül meg lehet valósítani. 19 projektet részben lehet megvalósítani bizonyos módosítások után egy nagy B betűt kapnak, 73 javaslat, amelyet a parlament fogalmazott meg, megfelelő jogalappal bírnak, teljes jogalappal, és 17 nem valósítható meg. Négy esetben pedig nem kaptunk semmiféle választ, itt még meg kell, hogy várjuk a választ. A bizottság első értékelése probléma elé állít bennünket. Az eljárás során fontos, hogy megfelelően értékeljük ezt. A javaslatok nagy része az 1A-ba esik, kb. 61%-a ezeknek a javaslatoknak. És a költségvetésben 91 millió eurót tesz ki a játéktér, 19 eh, projekt tartozik a 3B-be, és a marzs itt is nagyon szűkre szabott. Világos az, hogy a javaslatok, illetve a javaslatok szerzői, a módosítók megfogalmazói még módosításokat kell, hogy végezzenek, és az eljárás során erre tekintettel kell lennünk, illetve látnunk kell azt, hogy az egyes fejezetek esetében milyen játékterünk van. Ez pedig a költségvetés teljes olvasatával párhuzamosan kell, hogy megvalósuljon. Van egy további font, amit fontosnak tartok. Az át meneti eh, értékelés a bizottság részéről. Talán pontot ad a további értékeléshez, amelyet nekünk kell majd elvégeznünk a javaslatok kapcsán, és azt gondolom, hogy talán már itt is javíthatunk ezeken. Hát eh, a módosítók eh, megfogalmazóinak el fogjuk tudni mondani, hogy nézzék meg az értékeléseket, és próbálják meg javaslataikat mindehez igazítani. Én arra számítok, hogy hogy ezek a prioritások kialakulnak majd, illetve a végén egy általános értékelést készíthetünk, és egy olyan projektcsomag áll majd rendelkezésünkre, amely megvalósítható. Rendben, mondja az elnök, akkor azt javaslom, hogy e, mélyítsük el a tartalmat. A bio, a kísérleti projekteknél, amelyek különösen fontosak, mindegyik nagyon fontos. James Ellis Um, tehát javaslatot egy ilyen kísérleti projektra, és ez ötvözi az összes európai intézményt. Éppen ezért kértük meg, hogy vegyen részt ezen az előadáson Jean-Claude Tébó, ő a BEPA főigazgatója a bizottság képviseletében, a Messias Popovski barátunkat is, aki a külügyi szolgálat főtitkár helyettese, illetve Matthew Rees urat, aki főigazgatója a tanácsban az általános politikai kérdések főigazgatóságának. Ezután pedig majd a szavazásra került sor, most pedig James Ellisnek adok szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon sűrű a napirend, éppen ezért nem tudom, hogy hogy is állítsam előtérbe ezt a témát, amit ön joggal írta le ezt a projektet, mint egy nagyon fontos stratégiai jelentőségi projektet az európai intézményekben az előbbre vívő gondolkodást támogat, támogatja és szeretném meghallgatni a többi intézményet, hogy hogyan működnek együtt, annak érdekében, stratégiai kapacitásokat alakítsanak ki az Európai Unióban. A parlamenti perspektívából arra kért bennünket, hogy a két módosító megfogalmazójaként mutassam be a témát. Három szakaszról van szó. Szóval az első kísérleti projekt, ez itt van önök előtt, ez egy nagyon érdekes anyag, elgondolkodtató, a középosztály kérdése 2013-ig, és a kutatás, digitális infrastruktúra, stb. kapcsán kell kialakítani ezeket a projekteket. Azonban ennek van egy mélyebb cél, és az előkészítő fellépésben benne van. Itt az elképzelés az volt, hogy a tisztviselők networkingét segítsük a különböző intézmények között, annak érdekében, hogy rendszeres együttműködés valósuljon meg, és az általános cél egy teljes mértékben működő európai stratégia, politikai elemzés és stratégia valósulhassa meg 2014 végéig. Vannak munkacsoportok, amelyek ezzel foglalkoznak, illetve tisztviselők, amely mind belső, mind külső szakértelemre támaszkodik, illetve a hálózat kapcsolatépítés továbbra is fontos téma, és úgy érezzük, hogy nagyon fontos, hogy ez nem maradjon csak itt Brüsszelben ez a típusú gondolkodás, hanem a külső világot is figyelembe vegyük. Egy weboldalt szeretnénk kialakítani, amely jobban megértheti, tértetheti bennünk, azt, hogy milyen gyorsan történnek ezek az események. A három említett tisztviselőt meghívtuk az ülésre, és ők mondják majd azt, hogy ez jó gondolata vajon egy ilyen típusú kísérleti projekt. Remélem, hogy az ő válaszuk mindenre pozitív lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen, James. Valóban készhez vehettük ezt az első dokumentumot, amelyet ez a közös think tank készített el és hát így át lapozva, mert hogy olvasni még nem volt időm, úgy látom, hogy rendkívül izgalmas megfogalmazásokról van szó. Jean-Claude Thébaudhoz fordulok, kívánja kiegészíteni mindezt. Kúr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak. Köszönöm szépen, hogy ilyen lehetőségem van arra, hogy ezen rendkívüli projekt keretében szót kaphassak. Olyan projektekről van szó, amelyek nem keltek volna életre, hogyha az Európai Parlament nem lép fel kezdeményezőleg, és James Ellis, aki ennek a zászló vívője volt, messze menően támogatta ezeket a projekteket. Úgyhogy engedjék meg, hogy az Európai Parlamentnek, az önök testületének hagy fejezem ki az Európai Bizottság elismerését és az Európai Bizottság elnökének a külön elismerését az a projektekkel, a kísérleti projektekkel kapcsolatosan, illetve az előkészíti intézkedésekkel kapcsolatosan. Na most nagyon fontos dologról van szó, mégpedig azért, mert hogy innovatív jellegű tevékenységek ezek. És hiánypótlóak is. Milyen hiányról beszélek? Egy olyan hiányról, hogy a legtöbb stratégiai partner, vagy szinte mindegyik stratégiai partner tekintetében azt halljuk, hogy nincs egy integrált stratégiai döntéshozatali támogató rendszer. Ott van a National Intelligence eh, Council az Egyesült Államokban, amely az új köztársasági, illetve amerikai köztársasági elnököknek a rendelkezésére áll, valánszor új kerül a ö, székbe, és amely testület támogatja az ő tevékenységüket. Az Európai Unió léptékében ez első ízben történik. És amennyiben képesek vagyunk arra, hogy kitekintsünk és az ellenző készségünket fokozzuk, akkor ezáltal sokkal tisztábban tudunk majd látni. Ez az egyik jellegzetessége ennek a dolognak, a második pedig az intézmény közi tartalma. Ö, azt hiszem, ennek nincs is elődje. Nem volt még erre példa. Azaz egy olyan task force vezeti mindezt, amely összehozza a különböző főtitkárokat az európai intézményekből, és James is messze menően kiveszi a részét ebből a tevékenységből, és szerint személyiségem is az Európai Bizottságnak a nevében. Úgyhogy azt hiszem ez egy külön kiemelendő momentum. És aztán még egy dolog. Nem egy eurocentrikus projektről van szó, mondják egyesek, de hát miről is van szó? Arról, hogy támogasson, segítsen nekünk, európaiaknak segítséget nyújtson ez a tevékenység, és hát egy nyitott szellemben járunk el, füleink nagyra nyitottak, és hát persze vannak ellentmondások is, egyes partnereinkkel, policy planners különböző szereplőkkel időnként összetűzéseink vannak, de, de ez táplálja a vitát, az eszmecserét, és ez tette lehetővé, hogy megvalósítjuk azt az első projekteket, a projektet, amelyet megkaptak írásos formában, és amely azt hiszem kívánom mutatja, hogy az előkészítő intézkedések tekintetében mit is tudunk tenni, javasolni. Ez az előkészítő intézkedés gyakorlatilag arra szolgál, hogy még tartalmasabbá tegyük a folyamatban lévő munkátokat. továbbra is a nemzetközileg nyitott szellemben és a konstruktív eszmei párbeszéd keretében. Ennyit szeretem volna elmondani, talán még végzetül egy dolog, a folyamatnak a végére ott lesznek a kész termékek. Ugye most egy általános jelentéssel van dolgunk, amely a 2030-as perspektívát vázolja fel, de aztán lesznek majd az operatívabb és közpolitikailag tartalmasabb momentumok is, amelyek majd az európai intézményeknek az elnökei eh, rendelkezésre fognak állni 2014-ben, illetve 2019-ben. És aztán majd kiderül, mint hogy ez a műfajból adódik, tehát kiderül az, hogy ezt a fajta fellépést mennyire célszerű állandóvá tenni. Hogy mondjak köszönetet az Európai Parlamentnek és a különböző intézményeknek azért az egészen kiváló együttműködésért, amelyet észlelhetünk a Task Force munkáltai során, amely ma is ülést tart különben, és amely lehetővé tette, hogy ezen kérdésekkel foglalkozunk, és külön köszönet az Európai Parlament titkárságának és főtitkárának, aki személy szerint is, akár csak csapata erőteljesen kiállt ezen tervezett ezen tevékenység mellett. Mindenképpen arra van szükség, hogy továbbra is élvezze ez a kezdeményezés az Európai Parlament támogatását. Ez nélkülözhetetlen feltétel ahhoz, hogy teljesítsük a céljainkat biztosak lehettek abban, hogy az Európai Bizottság teljes mértékben kiveszi majd a részét az eszmecserék során, és mindent megtesz azért, hogy sikeres legyen ez a fellépés. Azt hiszem, ez a jelentés már jól jelzi mindezt, és mindenképpen arra törekszünk, hogy tovább erősítsük ezt a folyamatot. Köszönöm szépen a figyelmet! Elnök, köszönöm szépen, kedves barátom, a hozzászólását, és köszönet az elismerését, amelyet a jelentéstevők irányába, illetve a parlament irányába fogalmazott meg. Popovski úrt hallgassuk meg az EKS, az Európai Külügyi Szolgálatnak a nevében, és hát persze várjuk a költségvetés észrevételét különösen. Uh, uh, köszönöm szépen, elnök úr. A magam részéről szeretném én is elmondani, hogy mennyire nagyra érte, értékelem ebben a fontos projektben a parlament hozzájárulását és Elész úr részvételét. Úgy gondolom, egyfajta stratégiai gondolkodás megalapozása zajlik, illetve ennek kísérletéről beszélhetünk itt. Nagyon fontos az intézményközi megközelítés, azt gondolom. Az első ESPASZ jelentés sikeres volt, nagyon jó alapot kínál ahhoz, hogy a további munkát erre építsük. A főképviselő és a külügyi szolgálat további munkájának alapját képezheti. Fontos, hogy politikaorientált legyen a munka, és jó minőségű kutatási eredmények szülessenek. Összességében azt gondolom, hogy a meglévő stratégiai kereteket a külügyi politika területén az Európai Biztonságpolitikai Kutatóintézetre vonatkozóan, az emberi jogokra és demokráciára vonatkozó stratégiai keret és a jövőbeni stratégiai keretek, valamint a kiberbiztonsági stratégia keret értékeléséhez is ez egy fontos alapot szolgáltathat. A stratégiai, az Európai Stratégiai és Politika Elemzési Intézetet is bevontuk munkánkba, munkánkba, és szeretném elmondani, hogy a továbbra is elkötelezettek leszünk a stratégiák iránt. A külügyi szolgálat költségvetéséről is ejtenék néhány szót. A Koreper visszautasította 2003-ra vonatkozóan a költségvetésünk növelését, és nagy mértékben egyetértek Vón úr megjegyzésével, mi szerint az intézményeket külön-külön kell megvizsgálnunk a költségvetés növelése szempontjából. A bizottsági javaslat szerint 2012-höz hasonlóan kellene működni 2013-ban is a külügyi szolgálatnak, költségvetés növelés nélkül. Mi azonban még mindig a megalakulásunk elején vagyunk, 241 delegációnk van, egyre nőnek az árak a harmadik országokban, minket is érint az európai válság, és nekünk is meg kell erősítenünk delegációinkat, különösen ami a biztonságot illeti, például gondoljunk Irakra és Afganisztánra. Tehát szeretem volna kérni a szakbizottságok támogatását a költségvetési eljárás további szakaszaiban a tanácsban. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, kedves barátom. Jelentéstevünk feljegyezte ezen utolsó észrevételt különös hangsúlyjal, mint hogy jelentős dologról volt szó. Nos, Matthew Reese-nek adnám meg a szót még a tanácsnak az általános politikai kérdéseken foglalkozó igazgatóság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kollégák hozzászólásait, és köszönöm a parlament munkáját, valamint James Ellis-nek, hogy elindította ezt a projektet, mint ahogyan többen is elmondták már, itt egy hiányosságról van szó, sok kulcsfontosságú partnerünk már elvégzi ezt a gyakorlatot, ők fejlettebbek ebben ezen a területen, és hát nekünk is haladnunk kell a korral. Úgy gondolom, jó dolog, hogy az intézmények a jövőbe tekintenek, és jó dolog, hogy együtt tesszük ezt. Megpróbáljuk az intézményeken belüli legjobb gyakorlatot azzal kiegészíteni, amit az intézményeken kívül bevált gyakorlatként tapasztalunk különböző kutatóintézetek és mások réséről, és megvizsgálhatjuk, hogy a különböző globális trendek hogyan vágnak össze az Európai Unió fő politikáival és fő kihívásaival 2014-2019-es időszakra vonatkozóan. Úgy gondolom, jó eredményt tudunk letenni az asztalra, és valószínűleg majd a jövőben vissza fogunk tekinteni a múltra, és elgondolkozunk azon, hogy is lehetett az, hogy nem volt régebben ilyen rendszerünk. Nagyon szépen köszönöm, így módon nyugtázni tudjuk azt, hogy valamennyi EU-s intézmény érdeklődik ezen munka iránt messze menően, aktívan részt is vesz ebben, csak úgy, mint az Európai Parlamentnek a titkásság a főtitkárnak a személyében, és arra törekszik Klaus Welle, illetve a titkárság, hogy az Európai Parlamentnek a közép- és hosszú távú fellépése lehetővé tegye azt, hogy figyelembe vegye valamennyi szakértői megszületett véleményt, olyan véleményeket, amelyek nem csak itt, hanem más európai intézményekben születtek, mert hogy, és azon kívül is, mert hogy éppenséggel két nappal ezelőtt Gúria úrral találkozott Párizsban az OECD főtitkárával, és ennek a találkozásnak a keretében vizsgálta meg azt is, hogy az a 200 közgazdász, aki az OECD-ben dolgozik, hogyan is járulhat hozzá a mi gazdasági és politikai gondolkodásukhoz. Köszönöm szépen, akkor javaslom, hogy ezt a napirendi pontot most zárjuk már le. Alkalmunk volt arra, hogy felmérjük, milyen nehéz helyzetben van a költségvetési tervezés 2013-ra, de mindenre még majd vissza is fogunk térni, akkor, amikor a délután során a decentralizált ügynökségeknek a kérdését vizsgáljuk meg. A napirendnek az alapja alapján néhány perc néhány percek korábban is, mint hogy ezt terveztük, áttérünk a szavazásokra. Nos, javaslom, hogy kiki vegye elő az elektronikus kártyáját. c'était le premier de, de la liste Voilà, tout le monde a sa carte. Mindenki készen áll a szavazásra? Egy kis csendet kérnék szépen a teremben, akik elkívánják hagyni a termet, kérem ezt csendben tegyék meg. Kezdjük a 21-es napi rendi ponttal. Folytassuk majd a 22-essel. Kozlovszki kollégáknak a jelentéseiről van szó. A kettő közül először is nézzük meg a nukleáris biztonság célját szolgáló együttműködési eszközről szóló jelentést mindenkinek. Ott van a szeme előtt a, jelent, a szavazati listája, még a néppártnak is. Nagyszerű. Helga Tüppelnek a módosítja, ő nem támogatja a jelentést, Ki van mellette? Mellette tehát. Köszönöm szépen. Ellene? Köszönöm szépen. Tartózkodások. Elvetettük. 20-as Geyertől a mellette, a jelentéstevő ellenzi, ellene, hát, akkor ezt ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást. Ketten még nem szavaztak. Lezárom a szavazást. 12 mellette, 13 ellenen, nulla tartózkodás. Salvador éppenséggel amerikai magyarót falatozik, vagy nem? Tévedek? Hogyan szavaztál? Ellene. Tehát 13 elfelejtett a dolgokat itt az eltöztevő, 14 ellene, 12 mellette, elvetve, tehát jöjjön a 8-as mellette, ellene, tartózkodás, jóváhagyva kettő ellene. A 21-es visszavonták, a 22-es következik Munyisz úrtól, illetve elnézést Senyora Munyisz részéről. Bocsátot kérek. Itt a titkásság tévesztette össze a képviselők nemét, nem én. 22-esről van szó, ki van mellette, a jelentéstevő ellenzi, ellene, tartózkodás, elvetettük. 9-es jelentéstevőtől mellette, ellene, egy, kettő, tartózkodás, nincs tartózkodás, akkor jóváhagytuk. 23-as Nyecki asszonytól mellette a jelentéstevő támogatja, ellene, 1, 2, 3, 4, 5 tartózkodások, kettő tartózkodás jóváhagyva. Tízes jelentéstevőtől mellette, ellene. A szocialista frakció ellene van, de ellenőrizzük inkább. A tízes módosítóról megnyitom a szavazást, jelentéstevőtől származik a módosító. 27-en kellene, hogy szavazzanak, egyelőre még csak 26-at szavazzanak. Salvador, hol van a kártyád? 27, sőt 28-an kellene, hogy legyünk, lezárom a szavazást. 14 mellette, 13 ellene, nincs tartózkodás. Salvador megvan akár? Ja, nincs. Tehát akkor 14 mellette, 13 ellene jóvágyva. 11-es következik, ez összhangban van a következő módosítóval. Mellette, ellene, tartózkodások, nincs tartózkodás, jóvágytuk. 24-es ez összhangban van a 11-esel, amelyet az imént hajtunk jóvá, de a második részét visszavonták. Mellette, ellene, tartózkodások, jóváhagyva. Következik a 12-es, amely összhangban kell, hogy legyen a következőkkel. Támogatja a jelentéstevő, tehát mellette, ellene, hatott számlálók tartózkodások, kettő tartózkodás is van, akkor jóvá hagytuk. 25-ös támogatja a jelentéstevő, tehát mellette kiszavaz, ellene tartózkodások, kettő tartózkodás, öt. Jó, akkor jóvágytuk. 26-os következik Geyer úrtól, amely összhangban van a következő, de nem támogatja a jelentéstevő mellette ellene tartózkodások elvetettük. 27-es Helga részéről oktalanná vált, fogyotta vált a 12-es miatt. A 13-as mellette ellene 2-3 tartózkodások jóváhagytuk. 28-as mellette támogatja a jelentéstevő ellene három ellene van, öt ellene, és tartózkodásokból mennyi van? Igen, jóváhagytuk. 29-es következik Helga Trüppeltel, összhangban van ez a 28-assal, mellette a jelentéstevő nem támogatja, négyet számlálok ellene, a többség nyilvánvalóan tartózkodások elvetettük. 30-as Mária Munisztől jelentéstevő támogatja, ki támogatja úgy szintén, ellene kettő ellenszavazat, tartózkodások jóváhagyva 31-es mellette, Mária Munyisztól való is a jelentéstevő nem támogatja, ellene tartózkodások, a liberálisok tartózkodások, tartózkodnak jóváhagyva. Nem, nem, ellenkezőleg. Elvetettük, inkább ellenőrizzük, azt mondom. Azt hiszem elvetettük, de inkább ellenőrizzük. A 31-esről van szó, Mária Munisztól. Ah, on est encore plus nombreux. Egyre többen vagyunk. Úgy tűnik, hogy a konzervatív közül, közül egyel több van, mint kellene, úgyhogy egy konzervatívot ki kellene iktatni. És és mindig hozzá kell tennünk egy plusz szavazatot. Tehát lezárom a szavazást, 11 mellette, 14 ellene, 5 tartózkodás, 30-an szavaztak. A Helga Tülpertől 32-es mellette, jelentéstevő nem támogatja, 5 ellene, a többség tartózkodások elvetve. 33-as mellette, 4-en, ellene, a többség tartózkodások, egy tartózkodás elvetettük. 34-es Helgától ezt külön szavazással, első részről szavazunk, törlés az if appropriate supported szóig. A jelentéstevő nem támogatja. Ki van mellette? Helga és Izabel asszony. Dehan, Jean-Luc Dehan hát habozott, aztán végül a politikai hűség felül kerekedett azon a tiszteleten, amelyet az ellene, ellene, Jean-Luc tartózkodások. Egy tartózkodás van, úgyhogy hát kemény módon ezt elvetettük. Jöjjön a második része, erről tehát szavaznunk kell. Television of the last part, stb. Ki van mellette? Tűnik, hogy itt aktívabbak a szocialisták. Ellene? A többség. Tartózkodások elvetve. Úgyhogy semmi sem maradt Helga módosító javaslatából. Jönnek a recitals Blogban szavazhatunk el 3, 4 és 5 ös öröl mellette, ellene, ellene tartózkodások, akkor jóvágva mind a három 16-os Helgától ki van mellette. A szocialisták és a zöldek ki van ellene, mindenki, a többiek közül, tehát elvetve 17-es Helga részéről ki van mellette, a jelentéstevő nem támogatja. Ugyanazok és plusz Vertman az, hogy ellene, ugyanaz a többség alakult ki, tehát elvetettük hatos módosító mellette, köszönöm, ellene tartózkodások, kettő tartózkodás, jóvágyva. 18-as Mária Munisztól ki van mellette, nevő nem támogatja, ki van ellene, hújjajjaj, nagyon-nagyon szoros a küzdelem, úgyhogy nyissuk meg az elektronikus szavazást. Szavazanak, kedves kollégák! és lezárom a szavazást. A szavazást lezárva. Nagyszerű. 14-en támogatják, 14-en nem támogatják, plusz egy, nulla tartózkodás. Nem tudom, hogy csak manuális szavazást el lehet-e fogadni, de elvetve. Jöjjön a hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, kettő tartózkodás, tehát jóvá hagytuk. Jogalkotási tervezettel kapcsolatosan egyes módosító mellette, ellene, egy, ellene tartózkodás, jóvá hagytuk. Kettes módosító raportörtől mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. 14-es, ez összhangban van a másikkal, Mária Munistól, ki van mellette, jelentéstevő nem támogatja. Itt véleményt változtatnak még maga a jelentéstevő is menet közben? Nos, akkor jönnek ellene szavazat. Kilenc ellenszavazatot számláltam, tartózkodások, tehát a többség támogatja, jóvajtók 15-ös összhangban az előző módosítókkal. Egy tekintetben az a jelentéstevő elveti ezt a megoldást, és továbbra is elveti. A koordinátor az habozik, ha jól látom, ki támogatja. 9-et számoltam ellene, tartózkodások elvetve következésképpen jöjjön a záró szavazás, ezt elektronikusan végezzük, megnyitom a szavazást a záró szavazás keretében, és azért szavazzanak, tisztelt képviselők, lezárom a szavazást, 26-an plusz egy mellette, négyen ellene, kettő tartózkodás, jóváhagyva, úgyhogy gratulálok a jelentés tevőnknek, aki máskülönben nincs itt a teremben. Jaj, jaj, jaj, jaj, bocsánat! Itt szembe, a szemközti frontot néztem, de itt van Ján. Ján, gratulálunk a kiváló munkádért. Folytassuk az ő nevével, de a következő jelentését nézzük meg, a Fejlesztési Együttműködés Finanszíros Eszköznek létrehozásáról szóló jelentést Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, többség támogatja, jóvágytuk, 45-ös itt azt jelezték a számunkra, hogy lesz egy, van egy hármas számú szóbeli módosító Brantner asszonytól, de ugyanakkor azt is azt érzés kaptam, hogy out of budget scope, hogy a hatáskörünkön kívül esne ez. Nos, ki támogatja a baloldal? Mert ellene a jobb oldal tartózkodik, a közép, a centrum, nem, nem, azért csak így viccelek, de ellenőrizzük elektronikusan. A 45-ösről szavazunk Brandner asszonynak a módosítóiról, amely nem tartozik ö, igazándiból a hatáskörünkben. Lezárom a szavazást. 13-an támogatták, 15 plusz 1 elvetették, tartózkodás elvetve. elvetve, még akkor is, hogyha közben előkerült a elektronikus kártya 45-ös elvetve, 46-os szóbeli módosítóval, annak keretében kiegészítés van, relevant idekezés including, ő a jelentéstevő nem, nem támogatja, mellette, ellene. Nos, még szorosabb a szavazás, mint az imént, úgyhogy megnyitom az elektronikus szavazást. 33-an szavazunk, és mindenkinek itt van most már az elektronikus kártyája, lezárom a szavazást. 17 mellette, 15 ellene, 0 tartózkodás, a 46 os jóvá hagytok. 47-es, illetve kérdezem, hogy a 47, 48 és 49 eset megszavazhatjuk-e blogban? Nem, nem, ugye? Akkor következik csak a 47-es mellette. Jelentéstevő nem támogatja. Ellene tartózkodások, elvetettük. 48-as mellette jelentéstevő nem támogatja. Köszönöm szépen, ellene köszönöm, tartózkodások ugyanazok az arányok alakultak ki. 49-es mellette ellene tartózkod. Elvetettük. 9-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizik. Úgy tűnik, hogy mellette alakult ki többség, de megnyitom a szavazást inkább. Megnyitom a szavazást, és le is zárom most már. 16 mellette, 10 ellene, a tartózkodás jóváhagyva. 10-es mellette, ellene, hetet számolok, tartózkodások, egy van belőlük, jóvágyva, 50-es összhangban, az előzővel mellette, ellene, tartózkodás elvetettük. 11-es mellette, ellene, kettő ellen szavazat, tartózkodások a liberálisok, illetve és demokraták jóvágyva 51-es az összhang megvan, mellette jelentéstevő támogatja, ellene tartózkodás jóváhagyva. 12-es jelentéstevőtől mellette ellene kettő tartózkodások jóváhagyva 52-es mellette ellene, kettő ellenszavazat, tartózkodások jóvágyva 53-as mellette, ellene, tartózkodások jóvágyva 54-es szóbeli kiegészítése mellette, ellene, hatot számolok, tartózkodások jóvágytuk 55-ös ugyanattól a szerzőtől, mellette, ellene, kettő tartózkodás, jóvágytuk. 13-as mellette, ellene, hetet számolók, tartózkodások, egy tartózkodás van jóvágyva, 56-os Mári Menyusztól mellette, jelentéstevő ellenzi, ellenszavazatok, tartózkodások, jóváhagyva. 14-es jelentéstevőtől mellette ellene tartózkodások, inkább ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, megnyitom a szavazást a 14-esről, egyre többen vagyunk máskülönben, biztosan túlságosan sok konzervatív jelent meg. Kló. Lezárom a szavazást. 16 mellette, 14 ellene, egy tartózkodással elfogadva. Ez volt a 14-es, a 15-ös jelentéstevői ki van mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. Úgy érzem, hogy ugyanez a többség van itt is, de inkább ellenőrizzük. Kérek mindenkit, hogy szavazzon. Tehát a 15-ösről szavazunk, lezárom a szavazást, 13 mellette, 17 ellene, e, egy tartózkodás mellett elutasítva. 16-os, Kérek mindenkit, hogy emelje fel a kis kacsóját. Ellene tartózkodás elfogadva. hetes, ki van mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadva. 17-es a jelentéstevőjé. Ki van mellette? Ellene. tartózkodás elfogadva. Az 58-as Brandner asszonyé, jelentéstevő ellene van, ki van mellette, ellene, elutasítva. Ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 18-as mellette, ellene, elutasítva 60-as, jelentéstől mellette van, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 19-es jelentéstevője mellette ki van, ellene, elfogadva. A 20-as kettes szóbeli módosító mellett, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. a 61-es, a kafogyottá válik, 61-es mellett ki van, ellenem, ellenőrizzük. Hát, kedves kollégák, egyértelműen emeljék fel a kezüket a szavazáson. A 21-esről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Vannak olyan kollégák, akik alszanak. Általában támogatom a naming and shaminget, lezárom a szavazást. 16 mellette, 15 ellene, elfogadva épp hogy, 62-es, jelentéstevő ezt ellenzi, mellette ki van, ellene. Azt gondolom, hogy a többség ezt támogatja, ellenőrizni fogjuk. Tehát a 62-es Francesca módosítója. Elektronikusan ellenőrizzük, mindenki szavazzon. Lezárom a szavazást. 15 mellette, 16 ellene, nincsen tartózkodás. Ön támogatta? Ön is? Commence. Je propose... Újból kezdjük. Tehát újból kezdjük a szavazást. Hatvankettes módosító. Mindenki szavazzon, kérem. Gyorsan. Lezárom a szavazást. 15 mellette, 15 ellene, és egy módosítóról van szó, amit elutasítottunk. Vannak politikai finomságok, ez nagyon-nagyon bonyolult. Francesca elismeri a sajátjait. A 63-as a következő. Módosító második részének visszavonásával jelentéstevő mellette, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 64-es a következő, jelentéstevő mellette van, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 65-ös ki van mellettem, ellene, köszönöm, tartózkodás elutasítva. 66-os a következő két részben. Az első rész a The Peace Building kifejezés nélkül. Ki van mellette? ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész. Ezt nem teszik, eh, ezt nem tetszik többenek nem szeretje a békét, úgymond, pedig ezt visszatűzzük a szövegbe, ki van mellette. Csak három hölgy támogatja a békét, ellennek mindenki ellene van. 67-es, a következő ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 68-as a második rész visszavonásával mellette ki van ellene tartózkodás elfogadva. 22-es mellette ki van ellene tartózkodás elfogadva. A 69-es ki van mellette, ellene. Jutta ellene van, ellenőrizzük. Tehát a 69-esről elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 13 mellette, 17 ellene, egy tartózkodás mellett elutasítva. 23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 24-es mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. A 70-71-es eh, blogban szavazhatunk, ugye? Mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva mindkettő. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 72-es a jelentéstövő mellette van, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 73-as, mellette ki van, ellene, ez egy furcsa többség, Szeretnék-e, hogyha a GUE módosítóiról blogban szavaznánk? Nem. Jó, ez nem megy. A hat elsőt, tehát a 73-astól 78-asig szavazhatunk blogban. Akkor elektronikusan szavazunk blogban az említett módosítókról. 73, 74, 75, 76, 77, 78-as. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazzon, lezárom a szavazást, 16 mellette, 15 ellene, nincs tartózkodás. Ezeket ezzel elfogadtuk. Gratulálok uh, Szusza asszonynak. 79-es bonyolultabb, részenkénti szavazás van, az első rész. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész. Ki van mellette? Ellene. Második részben megbékélés van. Blogban szavazhatunk a következő háromról, ugyanaz a, jelen, az a benyújtója. Tehát 6, 8, 8, 8, 2 mellett ki van, ellene ki van, Köszönöm, tartózkodás, ugyanaz a többség, elfogadva, senki nem változtatta meg azóta a véleményét. Ez egy győzelem a GUE számára. Gratulálunk neki. Rambulum bekezdéseknél blokkban szavazhatunk el a 3-4-5-ösről, mellette ki van ellene, tartózkodás, elfogadva. 28-29 blokkban nem. A 28-as mellett ki van ellene, tartózkodás elutasítva. A 29-es mellett ki van ellene, tartózkodás elfogadva. 6-os jelentéstevője mellette ki van ellene, tartózkodás elfogadva. 30-as, mellett ki van ellene tartózkodás, de inkább ellenőrizzük. Számos tartózkodás volt. Tehát Brandner asszony 30-as módosítójáról van szó. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 11 mellette, 17 ellene, 5 tartózkodás mellett elutasítva. 31-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 32-es a jelentéstövő ellene van, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 33-as. Ki van mellette? Ellene. Harminc négyes. Mellette ki van? Ellene. A hetes. Ki van mellette? ellene, tartózkodás elfogadva. 35-ös, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 36-os, ez a gulyé, jelentéstevő ellene van, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Áldá, Áldá nem lehet ellenállni ma. A 37-es ki van mellette, ellene tartózkodás, ellene, tehát elutasítva. A 38-as, ez is Brandner a szemmódosítója ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 39-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 40-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41-es. Ki van mellette? ellene elutasítva. 42-es részenkénti szavazás két részben. Az első rész. Mellette ki van. Ellene. Elfogadva. Második rész. mellette Ellenem tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva az elsőgási indítványról. Blogon szavazhatunk az 1 és 2 Mellette ki van? Ellene? Elfogadva. A 26-os ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. A 27-es Ki van mellettem? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Végső szavazás. Nem. A jelentéstevő két szólt. Meg szeretném kérdezni, hogy most elutasítva vagy elfogadva? a, 28 a 48-as módosító. Tehát a 48-asról van szó. 48-as. Az elején De Maria Muniz. Yes. Muniz asszony módosítója, kettes cikkely, kettes bekezdés. A titkárság azt mondja, hogy ezt elfogadtuk. Ez az elején van, kettes bekezdés, kettes cikkelje, a jelentéstevő bizonytalan volt. Tehát még egyszer szavazunk a 48-asról. Elektronikusan kérek mindenkit szavazzon. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. 17 mellette, 16 ellene, tehát megerősíthetjük azt, hogy ez elfogadva. Jobb, hogy ellenőrizzük, hiszen időközben voltak módosítások. Végső szavazás, még egyszer, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28 mellette, három ellenek, két tartózkodás mellett gratulálunk Jan Kozlovszkinak. Két nagyon fontos jelentést fogadtunk el. Rendben. Most pedig következik a 23-as napi rendi pont, a globalizációs alapnak a kérdése a dániai Otenzé javára szólna ez a támogatás. Brendsen a jelentéstevőnk, de hol van? Elnézést. Íme. Látom is most már, ő egy szóban szereti felvezetni a jelentését. Rajta, kedves kollega. President, this application is in line with the rules. Uh, Úgy gondolom, hogy a szóban forgó hajógyár, a régia, régió legnagyobb hajógyára volt annak idején, több ezer munkahelyet biztosított az elmúlt száz év során. Sok hadihajót is építettek ott, illetve tank, tankerhajót. Most már korábban Kínában zajlik ez a fajta termelés, bezárták a hajógyárat, rengetegen elveszítették munkahelyüket, és most átképzésben kell részt venniük ezeknek a munkavállalóknak annak érdekében, hogy új munkahelyet tudjanak találni maguknak a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagyon ez így világos. Több módosítót kaptunk. A kettes módosító illetve ezt lefedi az első bekezdés, tehát erről nem kell szavaznunk, mert úgy tekintjük, hogy ez figyelembe lett már véve. Hármas módosító. Ezt lefedi a kettes bekezdés a tervezetben, kivéve a második részét, urges the commission, és egészen az occasions szóig. És ez a kettes bekezdés második mondatá helyett van. Ki van mellette? ellene. A zöldek ellenzik, vagy támogatják? Helga, támogatják, vagy ellenvetik? Tehát támogatják, jó? Tartózkodások. Tehát a második részt jóvá hagytuk. Következik a negyedik módosító a liberális barátainktól. Ki van mellette jelentéstevő? Nem támogatja? Ellene? többség elvetve. Ötös Pervas Beresz javasolta, és társai. Lehet itt ezt blogban megszavazni, az ötös hatos, hetest Nem? Nem támogatja a jelentéstevő? Hát Jensen minél inkább keresztbe tesz, annál boldogabb. Tehát ötösről szavazunk mellette, ellene. Tartózkodás jóvágyja. Hatos mellette, ellene, tartózkodások, jóvágytuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, jóváhagyva. Jóváhagytuk szintén, de világos, hogy a liberálisak ezúttal nagyon árnyalt álláspontot képviseltek. Nyolcas a liberálisoktól mellette, jelentéstevő támogatja, ellene szocialisták és ható úr. Tartózkodások, egy tartózkodás jóváhagyva, 9-es, erről nem szavazunk, mert a 9-es bekezdést lefedi, 10-es mellette, jelentéstevő nem támogatja, liberálisok és konzervatívok, tehát ellene szinte mindenki, rajtuk kívül elvetettük 11-es pervostól, két részben szavazunk, a jelentéstevő Önöknek tetszik az első rész, ki van mellette? Ellene? Hatot számoltam, ki van ellen? Tartózkodások. Köszönöm szépen, akkor ez jóvá hagyva. Következik a második rész, Especial-től a Wikig. A jelentéstevőnek nem tetszik a weakness, ki van mellette, ki van ellene. Köszönöm, tartózkodások. Gören erőfeszítés ellenére a zöldeket meg tudta ügyőzni, de a guét nem. Tehát elvetve 12-es mellette jelentéstevő támogatja, ellene tartózkodások jóváhagyva 13-os liberálisoktól ki van mellette jelentéstevő nem támogatja, a liberálisok a konzervatívok ki van ellene, a többség elvetve. 14-es mellette, pervostól van, ellene tartózkodások jóváhagyva ugyanaz a többség alakult ki érezhetően, következetes módon. 15-ös pervastól mellette, mellette, ellene tartózkodások elvetettük. 16-os pervastól mellette, ellene tartózkodások jóváhagyva. 17-es a liberálisoktól mellette a néppárt logikusan mellette kellene, hogy legyen, nem? Ellene, jaj, bocsánat, nem, nem, nem figyeltem. Tehát a nagyok laminálják a liberálisokat. Utolsó módosító az egyes a liberálisoktól, mellette, ellene, tartózkodás elvetve záró szavazás elektronikus módszerrel, kérem szépen, megnyitom a szavazást, nyitott a szavazás, 34-en kellene, hogy szavazanak, lezárom a szavazást, 28 mellette, 4 ellene, 0 tartózkodás. Gratulálok a jelentéstevőnknek következzék most egy másik globalizációs alkalmazkodási alap jelentés. Narajo Escobának adom meg a szót, mint jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy percet vennék csak igénybe annak érdekében, hogy néhány adatot és számot ismertessek arról, hogy milyen fontos is ez a petíció. 1,3 millió euróról van szó a spanyolországi Aragon számára. A munkanélküliség ebben a térségben az elmúlt években megháromszorozódott. A munkanélküliek 3%-a ebből az ágazatból származik, és a régiót nagy mértékben sújtotta a válság. Nem csak a kiskereskedelmen és az autóiparban van ez így, hanem más ágazatokat is súlyosan sújtott, így például az építőipart. Az autóiparban az a helyzet, hogy sok KKV-t is érintett a válság. Tehát összességében elmondhatjuk, hogy a válság nagyon súlyos következményekkel járt eh, Aragonban. Az egész építőipart és hátrányosan, hátrányos helyzetbe hozta az ingatlan buborék kipukkanása, és eh, jelen pillanatban a spanyol hatóságok eh, mind megszorításokat hajtanak végre, Aragonnak 500 millió eurót kell megtakarítania, és önök is tudják, biz, minden bizonyal, hogy 2001 óta az Európai Unió első ízben esett EU-s átlag alá, ami az egyfőre jutó jövedelmet illeti. Láthatják tehát, hogy mennyire fontos intézkedésről van szó, még akkor is, hogyha csak mikroszinten harcol a munkanélküliség ellen, de mindenképpen fontos ez az emberi méltóság szempontjából és az emberek kirekesztése elleni harcban. Ezért köszönöm a kollégáknak a hozzájárulásokat, és most szavazunk a módosításokról. No de vote, Nézzük a szavazati listát. A kettes, hármas, négyes módosítékat nem kell megszavaznunk, mert hogy ezeket már lefetik az egyes, kettes és hármas bekezdések egyenként. Ugye az OMP szakbizottság véleményt nyilvánít, és a Költségvetési Bizottság is fellép, tehát ez így összhangban van. Tehát az ötös módosítóról szavazunk először is, mellette, ellene, ötöt számoltam, tartózkodások elvetettük, hatos pervastól mellette, ellene, tartózkodások jóváhagyva. Hetes ez már beépült az ötösbe, tehát erről nem szavazunk. Nyolcas, Alexander Alpátotól mellette, ellene tartózkodások, szocialisták és hártunk úr, ők kisebbségben vannak, jóváltuk. 9-es Pervanstól ezt lefedi a hetes bekezés, kivéve a in order to improve the match between the demand and supply in the labor market részt, ezt kivéve. Ki van mellette együttetve a jelentéstevő ellene? Négy ellenszavazat, tartózkodások, jóvágyva. Tízes pervastól mellette, ellene, tartózkodások, jóváhagyva. tizenegyes es pervastól szóbeli módosítóval a regrets szó helyett a notes szó kerülne be a szövegbe, nagyon jelentős árnyalat, mellette ellene tartózkodások jóvá hagytuk. Tehát akkor lemondunk a regret szóról, regretsról. 12-es mellette ellene tartózkodások nagyok győztek. 13-as mellette, mellette tehát, ellene, tartózkodás, jó vagytok. 14-es mellette, ellene, tartózkodások, ugyanaz az arány alakult ki, tehát jó vagytok. 15-ös mellette, 8-ra számoltam ellene, tartózkodások elvetve Preambulum bekezések egyes módosító mellette, ellene, tartózkodások elvetve szintén záró szavazásra kerítünk sort elektronikus úton, módon. Szavazunk, szavazzunk, lezárom a szavazást. 29 mellette 4 ellenel nem volt tartózkodás. Gratulálok Neraho Escobar úrnak. Következzen következzen Bárbára Mátere kettő jelentése, ez mindig meghat minket, amikor az ő jelentéséről szavazunk. Először is nézzük meg a jogok és polgárság programoknak a kérdését 2014-től 2020-ig. A 25-ös módosítót Verzsiász, hogy terjesztett elő, mellette, Melik Lóda keresztneve, mellette tehát, ellene, tartózkodás, inkább ellenőrizzük. Úgy látom, hogy többen elvetik, de nem világos. A 25-ösről szavazunk, megnyitom az elektronikus szavazást. Megnyitom tehát. És most pedig le is zárom azt. 11 mellette, 20 ellene, tehát elvetettük. 5-ös módosító a jelentéstevőtől mellette, ellene, tartózkodás, jóvágyva. 26-os Verzsiá módosító mellette, ellene, tartózkodás, elvetve. 6-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, jóvágyva. 27-es, 28-as, 29-es blogban, vagy mégsem, mégsem. Tehát 27-es következzék mellette, ellene, tartózkodás, elvetettük. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elvetve 29-es mellette, ellene, tartózkodás elvetve. Azt hittem, hogy azok az aranyok alakulnak ki. Na mindegy, hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás jóvágyva. 30-as mellette ellene tartózkodások elvetve. Nyolcas. Itt viszont egy split vote kell sort kerítenünk, vagy visszavonták? Akkor bocsánat. Csak az első részről kell, hogy szavazunk. Ez abból áll, hogy a corporate szót kiiktatjuk jelentéstevő támogatásával illetve hát az ő javaslatáról van szó. Mellette, ellene, köszönöm szépen, akkor a corporate szó kikerül 31-32 kert blogban? Igen? Mellette, ellene, tartózkodások, jóváhagytuk mind a kettőt, 33-as Gressletől, ő mellette, ellene, Köszönöm. Jóvágyva. 9-es mellette ellene ellenőriznünk kell, azt hiszem többség támogatja, de nem biztos. Elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást, és le is zárom most. 21 mellette 12 ellene nulla tartózkodás, tehát jóváhagyva. 11-es módosító a címre vonatkozik Verzsiasszonytól, ki van mellette. Ellene. Tartózkodások elvetve. 12-es Verzsiasszonytól mellette. Ellene. Tartózkodások elvetve. 13-as mellette. Ellene. Messze menően elvetve. 14-es a jelentéstevő támogatja ezúttal, mellette, ellene, tartózkodások jóváhagyva. 15-ös verziámódosító mellette, ellene, tartózkodások elvetve. Trambulum bekezések 16-os mellette, ellene, tartózkodások elvetve. 17-es Gárdia Zavál kollégától egy részét visszavonták, illetve nem, egy, a splitot visszavonják, tehát blogban szavazunk mellette, ellene, köszönöm, tartózkodások jóváhagyva. Blogban szavazhatunk, elkérdezem a 18-as, 19-es, 20-asról szándékosan egyes tagok keresztbe tesznek az elnöknek, csak itt tudok magyarázatot adni mindenre. Na jó, 18-as mellette, ellene, tartózkodások elvetve. 19-es mellette, ellene, tartózkodások elvetettük. 20-as, kik támogatják, kik vannak ellene, tartózkodások szintén elvetettük jönnek a remarksok, 21-es mellette, ellene, tartózkodás, jóvágyva, hármas mellette, ellene, tartózkodások jóvágyva. 22-23-as lehet blogban? Nem. Ja. Akkor 22-es mellette, ellene, tartózkodások. 23-as mellette ellene tartózkodás elvetve, de, de, de hát nagyon elegánsan szavazott a társaság, míg az előbb lehengerelték a megoldást. Négyes mellette, ellene, tartózkodás jóvágya 24-es mellette, ellene, tartózkodás elvetve. A jogalkotási javaslatról lehet blogban szavazni, mint a három módosítóról? Ezúttal? Na, akkor rendben. Mellette? Ellene? Tartózkodások. Jó, váhagyva. Záró szavazás elektronikus szavazással Matelenek, Matera Barbarának az első jelentéséről. megítom a szavazást, és le is zárom. 28 mellette, 3 mellene, 2 tacskodás. Gratulálunk Barbarának. Jogok és polgárság, ez volt a kérdés, tehát végre, végre az Európai Uniós polgároknak vannak jogai. Jöjjön most az igazság szolgáltatásnak a finanszírozása. Ma 6. Hatos módosító mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. Alda Szúzsa asszonymódosítóiról szavazhatunk blogban? Kivéve a 17-est. Est-ce que je peux mettre 13, 14? Tehát a 13, 14, 15 ről szavazhatunk blogban? A 13-as, 14-es mellett ki van. Ellenem tartózkodás elutasítva. 13-as, 14-es. 15, 16, 17-ről szavazhatunk blogban? Akkor a 15, 16-os mellett ki van. Ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 7-es részenkénti szavazás Tehát a corporate szó törléséről van szó, ki van mellette, ellene, tartózkodás, törölve ez a szó. 18-19 együtt szavazhatunk, ki támogatja a 18-19, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. A 20-as, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21-es Ájder, mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 8-as, mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. 23, 24, 25, 26-os módosítók, kivéve 26-os, 27, 28-as, Jürgen Krute módosítóiról szavazunk, 26 kivéve ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 26-os mellett ki van ellene, tartózkodás elutasítva. Kitérünk a preambulum bekezdésekre, a 10-es szóbeli módosítóval. Two drives. Qui pour? Mellette ki van? Köszönöm, ellene. Tartózkodás. Tehát elfogadtuk a szóbeli módosító mellett. 11-es, 12-es mellette ki van, ellene, tartózkodás elutasítva. 3, 4, 5-ös, mellette ki van ellene, tartózkodás elfogadva. Elsorási indítvány tervezett, blogban szavazunk, mellette ki van ellene, elfogadva. Végső szavazás, elektronikusan szavazunk, és megnyitom a szavazást. Szavazzunk, lezárom a szavazást, lezárom a szavazást, 28 mellette, 3 ellene, két tartózkodás mellett. Gratulálok Barbara Materának, aki megmentette az igazságot és a polgárok jogait egyszerre. Bien. Alors, en ce qui concerne, nous en venons maintenant au virement. Most áttérünk egy további témára. Francesca Bazzani nincs itt. Ő az elcsoportosításoknál adott nekem meghatalmazást kivéve ha valaki eh, Franceskát helyettesíteni szeretné a saját frakciójából. Következő javaslatot teszem, és hogyha rosszul értelmeztem Francesca gondolatait, akkor nyugodtan jelezzék ezt nekem. Először is két átcsoportosítás van, az TEC 11-es és 14-es amelyek megfelelnek a szavazásnak a kiegészítési globalizációs alap kapcsán. Blogban szavazunk mellette, ki van, ki van ellene ezeknek az átcsoportosításoknak. Tartózkodás elfogadva, tehát a TEC 19-es átcsoportosításnál Gratulálunk a, a csatához a tanácssal, hiszen arról volt szó, hogy tudjuk-e majd használni az 508 millió eurót, amelyet nem használtunk fel az elmúlt években a kutatást sorban. A tanács nagyon ellenezte ezt, éppen ezért fontos volt felhívni a figyelmet arra, hogy a parlamentnek joga van nem megszavazni a, a pótköltségvetést, az utolsó módosított költségvetés 2011-re nézve, amely visszautalja a tagországokhoz a fennmaradó összegeket, annak érdekében, hogy a tanácsban egy hozzáállásváltást eredményezzen, tehát mindez lehetővé teszi a kutatás finanszírozását, és a jelentéstől azt javasolja, hogy támogassuk ezt, ki támogatja mindezt, ki ellenzi, tartózkodás, tehát ez, ez elfogadva. A DEC 21-es a hitelek felhasználására vonatkozik a sürgős humanitáriánus és élelmiszer segélyek kifizetésénél. A jelentéstevő azt javasolja, hogy ezt támogassuk ki van mellette, ellene ki van tartózkodás elfogadva. Van egy további eh, deck eh, átcsoportosítás, a 18-as, ez nincsen rajta a listánkon, nincs benne a Kobu News-on. Itt eh, a tartalék felszabadításáról van szó a kommunikációs költségvetésben, amelyet a Kulturális Bizottság taglalta, jelentéstől támogatja, ki van mellette, ellene, elfogadva. Az anyagok, anyagokban szerepel a hitelmódosítás a költségvetésnél, technikai jellegű kiegészítések, amelyekről nem szavaztunk. Tehát az előirányzatokkal kapcsolatos információ eljutott a bizottságunkhoz. Köszönetet szeretnék mondani a költségvetés nevében több intézmény képviseletében a jelentéstevő szeretne szólni. De virement, de eh, alterações orçamentais. Hölgyeim és uraim, nos, eh, itt egy átcsoportosításról van szó. Úgy gondolom, ezek jogosak, jogilag is védhető ez az átcsoportosítás, én tehát azt mondanám, hogy szavazzuk meg mindezeket. Röviden elmagyaráznám mindegyiket ezek közül. Először is az Európai Bíróság számára történő átcsoportosítás 172 ezer euróról van szó. Administratív célokra szolgál ez az összeg. Új technológiák bevezetése az Európai Bíróságnál annak érdekében, hogy az irányítási rendszerek javulása elérhető legyen. Aztán van még egy átcsoportosítás, ami szintén az Európai Bírósághoz tartozik. 120 ezer euróról van szó. Továbbá van egy átcsoportosítás a parlament esetében is. 230 ezer euróról van szó. Az új, a képviselők jogállásáról szoros statútum számára illetve emiatt van erre szükség. Van egy további átcsoportosítás, 377 ezer euróról van szó, a különböző kiadások fedezésére a Gazdaság és Szociális Bizottság esetében. A régió Bizottsága esetében is van egy költségvetési változás, illetve módosítás. 16.860 euróról beszélünk ebben az esetben. Itt is különböző működési költségekről van szó. És van még egy átcsoportosítás a régiók bizottsága esetében 17 ezer euró magasságában, ez pedig a dokumentáció számára szükséges, valamint a könyvtár fenntartására szánják. Még egy költségvetési módosítás a régió bizottság esetében 77 ezer euróról van szó, melynek célja a bölcsőde fenntartása. Úgy gondolom ez jó hír az alkalmazottak számára. Tehát a bölcsőde üzemeltetésére szállják ezt az összeget, azt gondolom ezeket mind megszavazhatjuk. Köszönöm szépen, elnök úr. notre rapporteur... Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Blogban szavazzunk, javasolja a jelentéstevő. Ki van mellette? Ellene? Kettő szavazat, tartózkodások. Így tehát akkor blogban jóvá hagytuk ezeket az átcsoportosításokat. Gratulálok a jelentéstevőknek. Most pedig a 29-es napirendi pont az ingatlan politika. Javaslom, hogy erre a témára majd még délután is térjünk vissza, de Monika Holmájától azt kérdezem, hogy kívánja-e, hogy szavazunk a nemek intézetéről, a Vilniuszi Gender Institute-ról. Monika! Liebe Kedves elnök úr! Az európai intézményről van szó, amely Litvániában, Vilniusban található és a nemek közötti egyenlőség területén munkálkodik. Először is épületeket kellett bérelni az intézmény számára. Litván támogatással tettük ezt, így ez nem volt nagyon költséges az EU számára. A parlament egy információs irodát, tájékoztató irodát, a bizottság is egy képviseletet szeretne létrehozni. Erre a célra egy közös épületet szeretnénk szánni az intézménnyel együtt. Felmértük a piaci helyzetet, és a szinergiák kihasználása lenne a cél. Az épület, amelyről szó van, egy nagyon bonzó területén található Vilniusnak, és az Inter-ICA csoport egyik leányvállalatáé. Két egységből áll az épület, az egyikben egy hotel található, a másikban pedig egy bevásárlóközpont. A tulajdonos egy új újféle használatot szeretne a bevásárlóközpont rész számára, ez a kiadó épület rész. Továbbá egy kutatás és dokumentációs központot is szeretne az intézmény, amely a nemek közötti, kérdésekkel, közötti egyenlőség kérdéseivel foglalkozik, tehát nagyobb felületre van szüksége, és még akkor is, hogyha mi költségvetési szakbizottságként kritikusan szemléljük ezt a tényállást, nekünk mégis el kell fogadnunk a múltbeli döntéseket, ugyanis erről már született döntés, hogy ez jogos kérés. Éppen ezért a viszonylag kis területet oda kell ítélni a dokumentációs központnak annak érdekében, hogy az intézmény megfelelően el tudja látni feladatát. Körülbelül 2000 négyzetméterről van szó. 2013-ig 64 személynek kell helyet találni. 2012 és 2014 között emellett költségeinkkel kell szembesülünk majd a berendezés számára. De elnézést, nem is akartam annyi időt igénybe venni, ezért beszélek gyorsan, de most majd lassítok. Tíz éves időszakra számítva összesen 4,9 millió eurós költséggel számolunk, ami a bérleti díjat illeti. Mivel a nagyságrend, ez a nagyságrend egyébként már nem tartozik a mi illetékességünkbe a jövőbeni szabályok értelmében. Egyébként köszönöm szépen a szociáldemokrata jelentéstevő munkáját, hiszen még csak, csak tegnap kapta meg a dokumentumokat a titkárságtól, és ennek kapcsán kérném, hogy esetleg a jövőben egy kicsit gyorsabban történjen ez, hogy gyorsan tudjunk cselekedni. Szeretném mindenképpen megköszönni azonban, hogy még ma megkaptuk a jelzést, hogy igent mondhatunk, erre rábólinthatunk. George Lyonnel és az ő irodájával is felvettem a kapcsolatot, ő társjelentéstevőként is egyetértene az, hogy támogassuk ezt. Nem volt már sok időnk, ezért nem tudtunk minden részletről beszélni, de azt gondolom összességében észszerű a dolog, nem kellene arra kényszeríteni az intézményt, hogy hat hónapig ne tudjon dolgozni, ezért rossznak tartanám, illetve azt tartanám jónak, hogyha ma semmiféle véleményt nem fogalmaznánk meg, és akkor ez azt jelenteni, hogy az intézmény folytathatná a munkáját. Euh, Nagyon szépen köszönöm, jelentéstevő asszony. A titkárság átadja a dokumentumokat, mikor, amikor megkapja, de hát késéssel kapta meg a titkárság Szóval ezt a kis gyakorlati problémát majd a legközelebbi alkalommal megpróbáljuk elkerülni, tehát akkor zöld jelzésről van szó, és nem kérik azt, hogy éljünk a jogunkkal, a vélemény nyilvánítási jogunkra, úgyhogy amennyiben egyetértünk, akkor nem fogunk most szavazni erről a tervezetről. Akkor a szavazati napirendi pontokat lezártuk, és ez lehetővé teszi, hogy most megnézzük a napirendi pontnak az ötös pontját olyan értelemben, szóval, hogy beterveztük ezt a pontot a költségvetési tárgyalásokról, a évesekről. Nagyon kérem a két jelentéstevőt, akik a kiadásokkal foglalkoznak, Renne Bögéről van szó és Kelfin kollégákról, akik nincsenek jelen a teremben, mondom sajnálatos módon, viszont a bevételeknek a felelősei, Jean-Luc Dehan és Annie Jensen, ha kívánják, kiegészíthetik azt, amit mondok, de most akkor a következőt szeretném jelezni. Szóval tudni kell azt, hogy az Európai Tanács első ízben foglalkozott a költségvetési keretkérdés körével, akkor, amikor összeült június 28 és 29-én. A tervezetnek megfelelően tette ezt az Európai Tanács. 98 százaléka a 28 és 29 ülésnek a pénzügyi válságra szenteltetett, mint ahogy ezt az ember ki is számíthatta előre. Úgyhogy nagyon rövid volt a tábl, az eszmecsere, az egyéni véleményeknek az elmondása. És az Európai tanács megerősítette a menetrendet, mint ahogy azt már mondottam, azzal, hogy a hogy kívánatos, hogy 2012. decemberére ez a politikai célkitűzés le lehessen zárni. Tehát ezzel a menetrenddel számol az Európai Tanács, mint ahogy ezzel számoltunk mi is, ez megerősítést nyert most akkor. A ciprusi elnökség pedig felkérést kapott az Európai Tanácsról arra, hogy most már a tárgyalásokat még konkrétabban folytassa, mind a tanácson belül, mind pedig az Európai Parlamenttel. A ciprusi elnökség használja fel a negotiating boxot, illetve ezt a nevet viselő, képviselő vagy viselő ö, ö, javaslatot, amely, amely egy munka anyag nem az alapja a munkálatoknak, hanem csak az egyik alapja ezen tevékenységnek. Továbbá az a ciprusi elnökség egy feljegyzést adott közre, azt hiszem ezt megkapták, a koordinátorok készhez vehették, és ebben a ciprus rendőrség megfogalmazta azt a szellemiséget, amelyben fellépni kíván, mind az általános ügyek tanácsában, mind pedig az Európai Parlamenttel együttműködve. Ez a feljegyzés abba az irányba mutat, amelyet kívánatosnak tart az Európai Parlament, és az Európai Parlament delegációjaként emlékeztettünk a jelentést tevőnkkel együtt ö, arra, hogy itt ezt hogyan látjuk, ezt megtettük valamennyi találkozunk során, az elnökségnek mindezt jeleztük, és ennek a tartalma az volt, hogy a Lisszaboni szerződés tartalmát kell érvénybe venni, és jogilag meg kell világosan különböztetni azokat a témákat, amelyek a költségvetési keretbe tartoznak, kerethez tartoznak, és amelyek keretében a költségvetési keretről szóló rendeletben kell, hogy rendelkezzünk, illetve az intézmény intézményközi megállapodásban, tehát ezeket el kell különíteni a rendes jogalkotási eljárástól, egy adott esetben rendkívüli eljárástól, és amelyek tekintetében az döntés, a kodecízió illeti meg az Európai Parlamentet. A ciprusi elnökség vette az üzenetet, jobban vette különben, jobban átlátta és megértette, és integrálta a dokumentumába, mint ahogy azt megtette a Dán elnökség, és hamarosan a ciprusi elnök ügynökséggel leülünk, és megvizsgáljuk, hogy konkrétan mindez hogyan jelentkezik majd a munkamódszereinkben. A kapcsolattartó csoport, amelynek az elnöke Schulz elnök, az vethetné fel, és ez lenne a legjobb megoldás, hogy mandátumot kapjak, és egyrészt vizsgáljuk meg az MFF-nek a kérdését, másrészt pedig a jogalkotási eljárást, és ügyeljünk arra, hogy az általános, tanácsok, általános ügyeknek a tanácsa, a belső egyeztetései során egyrészt, másrészt pedig a trió az elnökségnek a jelentően, illetve a költségvetési szakbizottságnak a hogy csak a költségvetési keretekről beszéljenek, és hogy eh, azt fogalmazhatod meg, hogy utaljuk az illetékes minisztertanácsi fórumnak, illetve az Európai Parlamenti Fórumnak, tehát mezőgazdasági témában, a struktúrális alapokhoz és eh, témában, kutatási témában, Európa, mint globális partner, stb. stb. Tehát e tekintetben legyen meg mindig az illetékes bizottságnak a fellépése, és utána vonjunk szintézist, amikor már kellően előre jutottunk a jogalkotási folyamatban, és a jogalkotási hivatkozási alapokban, a nyilván valóan a kollégáink a SUR szakbizottságnak a számaival fognak számolni, mint ahogy erről szó esett a kapcsolattartó csoporton belül. Szóval, január 24-én az első ö, ö, tárgyalásra sor került a trióval, most ugye a ciprusi elnökség vette át a staféta botot, és Andreas Ambrodialis volt az a miniszter, aki európai ügyek minisztereként tárgyalt velünk annak idején, és most fog tárgyalni az MFF tekintetében is. Tehát mind az MFF, mind a 2013 Nos, költségvetés tekintetében ugyanaz a partnerünk, a pénzügy miniszter pedig vezette a trilógust most a hét elején, és ő jelezte egyből, hogy először találkozott velünk, és utoljára is, és hogy az európai ügyek minisztere, mint kollégája fogja a továbbiakban vinni ezteket a témákat a ciprusi elnökség jegyében. És még egy dolog, mielőtt megadnám a szót a bevételek jelentéstevének. A saját bevételekről szerettem volna jelezni, hogy az Európai Tanács nem tárgyalt. Az ECOFIN viszont beszélt a tranzakciós adókról, és ennek az ECOFIN ülésnek a során mindenki elmondta a véleményét, és a tudatább keretében valamennyi delegáció megfogalmazta, hogy milyen politikai elszántsága van arról, vagy adott esetben nincs, hogy mi történjen a pénzügyi tranzakciós adóról. Egyes delegációk jelezték, hogy elvetik azt, más tagállamok jelezték azt, hogy bekívánják vezetni, bevezetni kívánják azt, és ezek után pedig meg kell vizsgálnunk, hogy milyen tanulságokat tudunk levonni a saját forrásokra vonatkozóan. És akkor, ha most megengedik, átadom a szót Zsalüknek, aki elmondja, hogy hol is tartunk, és aztán természetesen folytatjuk. Nem igazán van mivel kiegészítenem mindazt, amit mondtál, elem. Talán egyetlen új dolog van a saját forrásokkal kapcsolatosan, az a következő. Megállapítom persze, hogy az házas ügyeknek a tanácsában nem sokat foglalkoztak ezzel a témával ez idáig, de egy másik fronton a negotiating box tekintetében sikerült elérnünk azt a Dán elnökséggel, hogy az MMF forrásai megmaradjanak, úgy tűnik, és az általános ügyek tanácsában azt észleltük, hogy nem alakult ki konszenzus, nem alakult ki többség a tranzakciós adó bevezetése mellett. Ebből persze arra lehetne következtetni, hogy ez a forrás elem kikerül a lehetséges saját bevételek köréből. Az általános ügyek tanácsülése alapján azt észletük, hogy tulajdonképpen árnyaltabb a helyzet, mint azt korábban gondoltuk, és Lewandowski biztos többek között jelezte, hogy a tranzakciós kérdés még nyitott és a saját források tekintetében is nyitott vélte ezt Landowski biztos úr. Tehát most a kérdés az, hogy az Európai Bizottság hogyan fog fellépni, mit kezdeményez, egy megerősített együttműködést vagy sem, és ez is adott esetben tehát akkor saját forrásá válhatna. Jelenleg ott tartunk az e- saját bevételekkel kapcsolatosan, hogy az Európai parlament kész támogatni az EB, az Európai Bizottságnak az álláspontját. Persze majd kiderül, hogy hogyan fog a bizottság elhelyezkedni a tranzakciós adóval kapcsolatosan a továbbiakban. Ez lett volna az első mondatom. A második mondatom pedig arra vonatkozik, hogy világos az, hogy akkor, amikor az októberi állásfoglalást készítjük elő az MFF-fel kapcsolatos ideiglenes megállapodást készítjük elő, akkor világos az, hogy a jogi alap, a jogalap az más, de meg kell tartanunk a saját forrás és az MFF jogalapja tekintetében is az összhangat, de hát ez a jövőnek a zenéje még. Ennyi, köszönöm szépen, Zsalük, Ám kíván-e hozzászólni mindehez. Oh, I fully agree with uh, Teljes mértékben egyetértek Jean-Luc-kel. Meg kell várjuk a bizottság javaslatát a pénzügyi kerettel kapcsolatban, illetve meg kell várjuk azt, hogy ők uh, hogyan látják ezt a helyzetet, amikor bizonyos országok előbbre lépnek, illetve ezt a saját források uh, javaslattal fel lehet-e váltani. Azt gondolom, hogy másik javaslattal, a VAT javaslattal is foglalkoznunk kell, amely nem kér jogalkotási módosítást, hanem azt jelenti, hogy megvalósítást kell biztosítani, és ezzel kapcsolatban a megvalósító intézkedések kapcsán több kompetenciánk van, mint a tényleges adóügyek kapcsán. Azt gondolom, hogy itt még tehetünk ezzel kapcsolatban néhány dolgot, de a VAT javaslat bonyolult. Ami a kiadásokat illeti, a kiadási oldalt, Reimer és Ivaló, Bőge és Kajfi képviselő havonta találkoznak a speciális szakbizottságok jelentéstevőivel, és ez egy jó áttekintést ad nekünk arról, hogy mi történik a speciális bizottságokban, Látjuk azt, hogy merre felé tartanak, és ők is bizonyosságot kaphatnak arról, hogy mi mit látunk perspektívának. Éppen ezért nagy szükség van arra, hogy az együttdöntési eljárást tovább vigyük, és az Európai Tanács ne döntsön hirtelen úgy, hogy ezen túllép, illetve bennünket megfoszt a kompetenciánktól. A saját frakciómon belül is vannak aggályok, mindennek gyorsan kell haladni első olvasatban, és amikor a kapról döntünk a következő évre nézve, illetve a strukturális alapokról, a következő 7 évre nézve, akkor itt óriási csomagokról van szó, és biztosítani kell azt, hogy mindez átláthatóan történjen. nagyon-nagyon nehéz feladatról van itt szó. Az új kompetenciák, a Lisszaboni szerződés által rögzített új kompetenciák megvalósításában, és úgy érzem, hogy a tanács nem igazán segítette a munkát ebben az összefüggésben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ann. Igen, ez eléggé valószínű. Gorán Ferman. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak szeretném eh, kiemelni néhány elemét a az elkövetkezendő folyamatnak. Nagyon fontos ugyanis, hogy valamilyen módon előre lépjünk a folyamatban, valami történjen, hiszen máskülönben gond lesz a határidőkkel. A dokumentum amelyet a ciprusi soros elnökség juttatott el hozzánk, a 2012-es második szemeszterre vonatkozóan néhány konkrét pontot említ, amelyekkel kapcsolatosan mindenképpen vitát kell folytatnunk. Először is azt javasolják a ciprusiak, hogy a tanács más formációiban, tehát az általános ügyek tanácsától eltérő formációkban nem szabad megelőlegezni a horizontális vita eredményét az MMF-ről. Ez részben ellentmond az Európai Tanács következtetéseinek. Ők ugyanis azt hangsúlyozzák, hogy az együttdöntési tárgyalásokban előre kell haladni. Úgy gondolom nagyon fontos, hogy megpróbáljunk valamiféle konklúziót elérni, nem csak az MMF-fel kapcsolatosan, hanem az összes többi kérdésben is fontos, hogy tárgyaljunk, ezt nagyon fontosnak tartom. Továbbá azt mondják, és azt hiszem ezt sem tudjuk igazán elfogadni, További tájékoztatásokat fognak szervezni az Európai Parlament képviselőivel minden általános ügyek tanács ülés után. Úgy gondolom, a tájékoztatás nem elegendő. Jó lenne, hogyha tárgyalásokról beszélnénk, vagy a tárgyalásokra való előkészületekről. Nem elegendő, hogy csak a tanács egyfajta egyoldalú kommunikációt folytasson felénk. Ez nem kielégítő. Továbbá az is áll ebben a dokumentumban, hogy a soros elnökség folytatni fogja az intenzív munkát a javaslatokon, egy részleges, általános megközelítést tűz ki célul. Nem tudom, hogy az általános részleges mit jelent. Én úgy gondolnám, hogy ez ellentmond egymásnak, de mindegy. Ugyanakkor formális párbeszédet kíván folytatni a parlamenttel az összes jogalkotási javaslat kapcsán. Tehát nem informális párbeszédről van itt szó, ezek együtt döntési dossziék. Tehát hangsúlyoznunk kell azt, hogy nagyon fontos, hogy tárgyalások folyjanak. Nem elég beszélni egymással, nem elég a párbeszéd, a tájékoztatás, igazi tárgyalásokat kell kezdenünk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Görön. Pontosan ugyanezeket a dolgokat fog elmondani akkor a ciprusi elnökségnek, amikor találkozom velek. Isabel Durand. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy nagyon fontos és érzékeny témáról van szó, és ezzel kapcsolatos az az ügy, amelyet támogatni szeretnék, és annak Johansen és ön is támogatta a fellépési kódexet, fellépési irányultságot, azaz hogyan lehet az MFF és a saját forrás kérdéskörd össze kötni, illetve a tranzakciós adónak a kérdéskörét, még akkor is, ha tudjuk, hogy hogyan vélekedik mindenről a tanács, és mindenképpen itten törekednünk kell az együttműködés megerősítésére, együttműködve a tanácsra. Persze nagyon szűk ösvényen haladunk, mint ahogy az elhangzott az eljárások tekintetében. Meg kell tennünk mindent azért, hogy hasznos legyen a támogatásunk ott, ahol ezt meg tudjuk fogalmazni, ezt ki tudjuk nyilvánítani, többek között az MFF-el kapcsolatos időszaki megállapodással kapcsolatosan, de hát meg kell találnunk a megoldásokat, a, a tartalmi megoldásokat, a többi az hát nem más, mint retorikai hatásbeszéd. Ami pedig a többi kérdést illeti, azt hiszem, hogy ö, a bizottságot, az Európai Bizottságot támogatnunk kell a saját források és az MFF összekötésében, ez nélkülözhetetlen véleményem szerint, ez annyira összekötődik, és hétről hétre, szeptembertől kezdődően nyomon kell követnünk mindezt, és az új felémenyeket, többek között a kontaktcsoportnak a fellépésben. Ennél köszönöm szépen, Isabel Salvadori a szó. Yo solo quiero hacer una pregunta, porque estoy de acuerdo con las consideraciones. Köszönöm szépen. Egy kérdésem volna. Egyetértek nagyjából azzal, amit a kollégák már elmondtak, ami a ciprusi soros elnökség terveit illeti. Nos, az együttdöntési eljárás a parlamenttel kapcsolatosan. Nos, azt gondolom, hogy a soros elnökségnek világos terve van, és a bizottság szeretne együttműködni mi velünk, ami azonban a saját forrásokat illeti. Elolvastam a tanács június 29-i következtetéseit. Nos, hát mit várhatunk a soros elnökségtől az elkövetkezendő hat hónap során? Úgy gondolja, hogy lesz valódi előrelépés, érdemi előrelépés, vagy majd ami a következtetésekben már benne áll, az végül is az lesz a végeredmény, ami a ciprusi soros elnökség programját illeti. Várhatunk-e többet a soros elnökségtől? Fogja a tanács elfogadni bármiféle dokumentumot, bármiféle döntést, vagy fog majd javaslatot tenni az Európai Bizottságnak, hogy készítsen az javaslatot, vagy csak megerősített együttműködésről lesz szó? ezzel a ponttal kapcsolatosan, Salvador, mit is tudok mondani? Azt, hogy ezen kérdéseket magam is fel fogom tenni a ciprusi elnökségnek. A saját forrásokkal kapcsolatosan eléggé meglepő helyzettel szembesülünk. A ö, Európai Tanácsot nem beszéltek erről a kérdésről, egyáltalán nem. Az Ecofinon viszont szó esett a témáról, egy fél tucatnyi delegáció szólalt fel, vagy talán kevesebben is, még és azt mondták, hogy a, TTF, hogy a, a FTT-vel kapcsolatosan nem adnak támogatást, tehát a tranzakciós adóval kapcsolatosan ezt mondották, ez volt az egyetlen saját forrás ellen, amelyet szóba hoztak. Viszont ami ezen kívül történt, az még-még meglepőbb, és hát sokkal pozitívabb tulajdonképpen a, a parlamenti álláspontot figyelembe veszük. Nevezetesen arról van szó, hogy kilenc delegáció, amelyet majd továbbiak is követhetnek, tehát kilenc delegáció azt mondotta, hogy akár mi is történik, a tranzakciós adót be fogják vezetni. Ebből adódóan az történt, hogy az Európai Bizottság lecsapta a labdát, és azt mondotta, hogy amennyiben a tranzakciós adó létrejöhet egy megerősített együttműködésnek a keretében, a Lisszaboni szerződés rendelkezik ilyenről, akkor az Európai Bizottság javaslatot fog tenni arra, hogy ennek az adónemnek a bevétele, vagy legalábbis részben ennek a bevételnek a ö, tartalma, az saját forrásnak minősüljön. Most mindezt politikailag pontosabbá kell tenni egyrészt, másrészt pedig jogilag is meg kell vizsgálni. Lehetséges-e kérdezem azt, hogy ö, saját forrásá alakítjuk a tranzakciós adót, és úgy lehetett tekinteni, kérdés, úgy lehetett tekinteni, hogy egy új adó nem, amelyet a tagállamok egy részében alkalmaznának a megerősített együttműködés keretében, de amelyet nem európai adó nemként szedne be a 27 tagállam, az saját forrásnak minősíthető-e. Tehát ez a kérdés, és megvizsgálandó a válasz mind politikai, mind pedig jogi szempontból. Akármi is legyen a válasz ezekre a kérdésekre, az eszmecserét tovább kell folytatni. És gyakorlatilag pozitívabban reagáltak erre a kérdésre, mint a kiadások kérdéskörére, legalábbis ez idáig. Minden esetre a kérdőjelek fennállnak, és fel is tesszük a kérdéseinket majd a ciprusi elnökségnek, és igen, igen, itt kedves kollega, valóban az Európai Bizottságnak is feltesszük ezeket a kérdéseket, annál is inkább, mert ahogy a két jelentéstevőnk és Isabel Durand is jelezte, az új saját források tekintetében nem csak az FTT jöhet szóba. Az Európai Bizottság ő 1 pontnyi áfával is számol, és mi mindig is azt hangoztattuk, hogy ha nem sikerül az első Európai Bizottsági Javaslatok alapján előre jutni, akkor az EP azt fogja kérni az Európai Bizottságtól, hogy tegyen újabb javaslatokat le az asztalra. Tehát ugyanebben a szellemben közelítjük meg továbbra is a kérdést, és a menetrend tekintetében pedig alapvető fontosságú az EP számára, hogy tartsuk azt, tehát decemberre, az idei decemberére mindent megteszünk azért, hogy támogatólag tudjunk majd megnyilvánulni. De ha a saját források kérdésében nem tudunk megállapodni, akkor a kiadások tekintetében sem jutunk dűlőre. Na most, jön a nyár, és aztán kérdés az, hogy mit történik akkor, amikor a saját források kérdése majd felmegy az Európai Tanácsnak a szintjére. Ugyanis a költségvetési minisztereknek a szintjén az történik, hogy a költségvetési miniszterek nyertesek szeretnének lenni minden témában. Na most jó, vannak egyes országok, ahol politikai egyéb e, eszmek érvényesülnek, de szóval ők hívei, a miniszterek hívei a tranzakciós adónak, és az a céljuk, hogy betfagyasszák, sőt, akár csökkentsék a saját nemzeti befizetéseiket az EU-s költségvetésbe. És arra törekednek, hogy a forrásoknak a teljes egészét, tehát a TTF-re, az FTT-re gondolok, a tranzakciós adóra, tehát az teljes mértékben a saját kiadásaikra tudják szánni az országos, a nemzeti keretekben. Ugye a legtöbb tagállam amúgy is deficitel szembesül. Tehát a költségvetési miniszterek mit is remélnek? Azt szoktuk csinálni, mondani Franciaországban, hogyha valaki minden fronton nyertes akar lenni, szóval azt szoktuk mondani, hogy ö, mindent az illető el akar venni, és nem csak a vajat kívánja megkapni az élelmiszer üzletben, amikor vásárol, hanem, hanem még a kis eladó lánynak a mosolyát is ki akarja ö, forszírozni. Tehát mindent vinni akar, a teljes nyertes akar lenni. Na most, ezt erre törekednek a költségvetési miniszterek. Ugyanakkor az Európai Parlament már a kezdetök kezdetével jelezte is. Azóta is minden alkalommal ismételtetjük, akár hivatalos, akár nem hivatalos, vagy félhivatalos fórumokon, írásban és szóban. Szóval mindig is azt mondotta az EP, hogy az új, az új, a saját bevételeket arra kell használni, hogy a, bevét, hogy a hozzájárulásokat, a tagállami hozzájárulásokat csökkentsük. Tehát a saját bevételei az EU-nak teljes mértékben hasznosak lesznek a nemzeti költségvetéseknek, mert hogy tehermentesítik azokat az új saját források. De, de hát a költségvetési miniszterek nem lehetnek nyertesek minden ö, téren, ö, mint ahogy azt a mondásommal jeleztem. Szóval ö, ez ugyanakkor egy költségvetési miniszter nem képes felfogni, ez szinte genetikai gyengéje a költségvetési miniszternek, tehát genetikailag én voltam különben költségvetési miniszter annak idején Franciaországban, és képtelen voltam egy ilyen dolgot megérteni annak idején. De azóta génváltozáson mentem keresztül, mióta az Európai Parlamentben dolgozom, és látom, hogy van ez a politikai más nagy szintje a kérdésnek. De most attól a percről kezdve, hogy a versenyképességet kívánjuk támogatni, a 2020-as programnak a keretében akarunk versenyképesek lenni, és a attól a percről kezdve, hogy megtakarításokat akarunk eszközölni a nemzeti költségvetésekben, Nyilvánvaló az, hogy a kör négyszegesítésének a megoldása az, hogy új forrásokat teremtünk, olyan saját forrásokat, amelyek közvetlenül az EU-s költségvetésbe folynak be, és ez lehetővé teszi majd azt, hogy olyan kritikus tömeget éljen el az EU-s forrás, amely tehermentesítheti a nemzeti költségvetéseket, és így módon könnyíti a deficit hatásokat. Ez idáig nem sikerült ezt az érvrendszert halló, érvényesíteni a tárgyalások sorát, még nem tudtuk ilyen értelemben elkezdeni, de, de a Dán elnökség a kor, saját kormányuk ellenkezése ellenére és a FTT hatósága által is felvértezve sikerült azért némileg előre jutnunk a tárgyalási menet ezen kérdéskörében, amely tárgyalás persze nehéz volt és nehéz lesz, és hát ez a legnehezebb része a dolgoknak tulajdonképpen ezt mindezt megértetni. Kedves kollégák, javaslom, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatosan most maradjunk ennyiben, tehát a költségvetési keretet most tegyük félre, mert számos egyéb napi rendi pont vár még ránk, és lesz alkalmunk arra, hogy mindenről beszéljünk, mind a koordinátorokkal, mind pedig a plenáris ülésen, akkor, amikor szeptemberből kezdődően a Költségvetési Szakbizottságban is együtt tudunk majd működni konkrétabban a ciprusi elnökséggel, illetve a tanács részéből is több információt kapunk majd a menetrendről. Következzék most akkor Karl Haglund elkészített három jelentést tervezett, és Torvalds úr, az ő utódja, Haglund úr utódja veszi át a stafétabotot ezen három témában. Kedves kollega, kérhetem-e önt arra, hogy a három jelentést egy menetben vezesse fel, azért, hogy közös vitát tudjunk folytatni a jelentésekről, mert hogy ez a három jelentés nagyon szoros kapcsolatban áll egymással. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy folytathatom az elődöm által megkezdett munkát. Valószínűleg nem tudom majd olyan lelkesedéssel és sármmal végezni ezt a munkát, mint ahogyan az elődöm tette, de minden tőlem tehetőt meg fogok tenni. Ahogyan az elnök úr is elmondta, a három téma rendkívül szorosan összefügg egymással. Egy kalap alatt fogom ezeket bevezetni. Először is szeretném megköszönni a bizottságnak a kiváló javaslatot, amely egyébként tükrözi az Európai Parlament korábbi álláspontját, nevezetesen, hogy a kutatás fejlesztés finanszírozása, a szabályok egyszerűsítése, az innováció és a kereskedelmi alkalmazás közötti szakadék felszámolása és a szinergiák teremtése a beruházások terén rendkívül fontos, ami a Horizon 2020 programot illeti három fő javaslatom lenne, Először is foglalkozni kell a kiválóság és a kohézia össze kapcsolásából eredő kockázatokkal. A kettő ugye gyakran ellenmond egymásnak. A, úgy gondolom, hogy mindenképpen a kiválóság kell, hogy legyen a vezérelv, a legfontosabb prioritás. Az egyetemek mindig azt mondják, hogy mind 10 pontot kapnak a pontozás során, és aztán elég nehéz megállapítani, hogy melyik a kiválóbb intézmény. Úgy gondolom tehát, hogy itt világosabb meghatározásokra lenne szükség másodszor. A nem kohéziós országok számára garantálni kell, hogy ők ne szoruljanak ki a kutatásfejlesztésből, ezért a meglévő pénzügyi eszközök hatáját ki kell terjeszteni, a kutatási infrastruktúra projektekre kellene nagyobb költségvetést szánni. Az EIT-nek, az Európai Innovációs és Technológiai Intézetnek emellett nagyobb támogatást kell nyújtanunk, oly módon, hogy eleinte megkapják a pénz felét, és utána majd meglátjuk, hogy hogyan boldogulnak. Úgy gondolom ez az eljárás nem megfelelő, hiszen ez azt üzenné, hogy nem bízunk bennük. Úgy gondolom tehát, hogy az egész összeget kell nekik átutalni már az elején. Tovább az administratív költségeket kell csökkenteni, a KKV-kat támogatni, és ki kell emelni a piaci torzulások kockázatát is. Ami a részvételt illeti, ismét csak a kiválóság lesz a legfőbb alapelve. Nagyon fontos, hogy rugalmasság érvényesüljön, ami a konkrét finanszírozási szabályokat illeti a piachoz közeli projektek teljesen mások, mint az alapkutatási projektek, erre vonatkozóan is vannak módosítások. A finanszírozási folyamatok egyszerűsítése, támogatási hozzáférés egyszerűsítése, támogatásokhoz való hozzáférés egyszerűsítése rendkívül fontos szintén, hiszen tudjuk, hogy nem mindig teljesen hatékony ez a folyamat. És aztán további módosítások foglalkoznak a támogatási szabályok egyszerűsítésével, Azonban ügyelni kell arra is, hogy a költségek ne növekedjenek meg túlzottan, mint ahogyan arra korábban már volt példa. Továbbá fontos a fúziós reaktorok új generációjának fejlesztése, tudom, ez nagyon vitatott, kényes kérdés, Tudom, hogy a tisztelt házban is vannak képviselők, akiknek nagyon eltér a véleményük. Mindenképpen igaz ez a németekre, akik ugye az atomenergiából való kiszállás mellett döntöttek. Jövő hét hétfő módosítók benyújtásának határidéje, várom a véleményüket, és ez természetesen nagyon fontos lenne számomra, hogy elmondják véleményüket. Megpróbáljuk majd ezt figyelembe venni a munkánk során. Ha esetleg valamiféle gyengeséget, hiányosságot tapasztalnának, az nem az elődömön múlik, hanem rajtam. Kicsit több időre lesz szükségem, de mindent tőlem telhetőt meg fogok tenni. Köszönöm. Excellent. Köszönöm, kolléga, ön túl szerény. Kiváló volt ez az előadás, és kiváló munkát végzett eddig. Hola. És igaza van abban, hogy ragaszkodott ahhoz, hogy egyszerűbb eljárásra van szükség, ez pedig eh, segítheti a megállapodást, amelyet a pénzügyi szabályzat reformja kapcsán magunk mögött tudtunk. A három intézmény hosszú tárgyalások alatt állapodott meg, Inge Gressle képviselt bennünket kitűnő módon, és nagyon fontos, hogy ennek lenyomata legyen a szabályzatban, a különböző kutatási programokra nézés. Gören kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány kérésem lenne. Köszönöm az új tagunknak a jó előadást. Először is az elnök úrhoz és a titkársághoz intéznék egy kérdést, ugyanis gond van a módosítók határidejével. Ha jól értettem, akkor az új tagunk is éppen most kezdett dolgozni a témában, ki lehetne esetleg legalább kedd délutánig terjeszteni a módosítók benyújtásának határidejét? Ez nagyon hasznos lenne, kérem vizsgálják meg, hogy ez lehetséges-e. Ami a tartalmat illeti, néhány megjegyzésem volna. Ez is inkább az elnök úrnak és a titkárságnak szól egyébként. Ha jól tudom, akkor az ITER számára van egy konkrét külön jogalap, de ez nem szerepel ebben a csomagban. Hogy, fogunk, hogy fogjuk ezt kezelni? Gondolom a Költségvetési Szakbizottságnak az ITER jogalapról is kell majd véleményt készítenie. Érdekelne, hogy ön mit gondol arról, hogy mi a helyzet ezzel. Vannak aggájaink, éppen ezért a 16-os módosítóval kapcsolatosan a jelentésben, hiszen nem vagyunk teljesen biztosak abban, hogy ez a legjobb módja annak, hogy kezeljük az ITER kérdést és vannak preambulum bekezdések, a 6 és a 7 amelyek az Euratom jelentéshez kapcsolódnak, amelyekkel kapcsolatosan az ITER merül fel ismét, ez is egy kicsit aggaszt bennünket, tehát az ITER dolgot kellene kicsit közelebbről megvizsgálni. Az árnyék jelentés tevőnknek, és van néhány a Gály Herzog Editnek, aki éppen most Litvániában az ignalinai reaktor hoz látogatott el egy delegációval, ezért nem lehet ma itt, tehát a valóságban is tanulmányozza a nukleáris energia veszélyeit. Benyújtott néhány módosítót, ezek néhánya a jelentéstevőnk fő prioritásához kapcsolódik, a kiválóság témaköréhez. Mindannyian egyetértünk abban, hogy az európai kutatásnak kiválóság kell, hogy legyen a fő szempontja vagy célja, de valahol a kohéziós, az e-, excellencia vagy kiválóság között egyfajta kapcsot kell létrehoznunk. Ez a kiválóság felé vezető út, a Stairway to Excellence, ami azt jelenti, hogy megpróbáljuk felzárkóztatni azokat az intézményeket, amelyek egyelőre még nem tartoznak a legkiválóbbak közé. Ő tehát néhány módosítót fog ezzel kapcsolatosan benyújtani. És kiválóság nem csak a kutatásban, hanem az innovációban is fontos szempont, és Herzog Edith Emellett a pénzügyi finanszírozási eszközök felhasználása kapcsán is fog néhány módosítót benyújtani. A regionális ügy, a kohézió ügy és a kiválóság összekapcsása mindezekkel, valamint hogy hogyan építsünk egy kutatásra alapuló jövőt Európa lemaradottabb régióiban, ez is egy nagyon fontos kérdés. Emellett a hetes keretprogramhoz történő összehasonlítás is fontos, és emellett módosítókat fog benyújtani Herzog Edith képviselő a személyzeti költségekkel kapcsolatosan is, hiszen itt is van még mozgástér, ami az egyszerűsítést életi továbbá. Módosítókat fog benyújtani az agyelszívás kockázatával kapcsolatosan. Európa különböző régióiban különböző a helyzet. Ő szeretne egy egységes kutatói piac, a kutatók számára létrejövő egységes piac koncepciójáról szólni módosítóiban, ahol nem az agy elszívásról lenne szó, hanem az agy cirkulációról. Tehát, hogy a kutatók beutazhassák Európát, de visszatérhessenek hazájukba. Emellett a KKV-k részvételével kapcsolatosan is fog módosítókat jegyezni. A képviselőasszony, tehát a frakciónk és Herzog Edith is több módosítót fog benyújtani, ezek le, ezen témakörök közé épülnek majd főleg ezek a módosítók, amelyeket említettem. Köszönöm. Ami a feltett kérdést illeti, amelyet hozzászólása elején intézett hozzánk, a módosítók benyújtásának határidejét egy nappal kitolhatjuk. Tehát ez lehet július 16-a helyett 17-e déli 12 óra. Nem tudunk ennél hosszabb időt biztosítani, mert nem lesznek már itt a munkatársak. A szöveget már egy ideje kiosztottuk, az ITER jogalapját is ellenőrizni kell. Amennyiben különleges jogalapról van szó, természetesen úgy ezzel kapcsolatban véleményt kell megfogalmazunk szakbizottságként, ugyanúgy, mint más jogalapokkal kapcsolatban. Monika Holmáján. Liebe Vorsitzende, Kedves elnök úr! Szeretném még egyszer megköszönni én is Nils Torvalds kollégának a munkáját. Őszintén szóval nem irigyeltem, négyezer oldalnyi új szabályozást kellett néhány napon belül áttanulmányoznia és értékelnie. Gratulálok neki ahhoz, hogy egyáltalán sikerült ezt a feladatot teljesíteni, hiszen nem volt ez egyszerű valószínűleg. Négy bizottsági javaslatról van itt szó, szóval a keretprogram kapcsán, a specifikus program kapcsán, és itt van az Euratom is, külön témaként. Egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy a kiválóság alapelvét valóban be kell tartanunk, különös tekintettel arra, hogy a nem kohéziós országokban is az infrastruktúra projekteket valamilyen módon észszerűen finanszírozni kell, és az a kérdés, hogy az EIT, tehát az Innovációs és Technológiai Intézet finanszírozása ne két részletben történjen, ahogyan a bizottság javasolta, hanem kezdettől fogva az egész finanszírozást folyosítsuk, az egész összeget, még akkor is, hogyha külön lépésekben történne ez. Én a magam részéről szintén módosításokat fogalmaznák majd meg erre vonatkozóan. Szerintem nagyon fontos, hogy költségvetési szakbizottságként, ugye mi az ITRE szakbizottság vitáját nem folytathatjuk itt le a maga mélységében, a magunk részéről, de Költségvetési szakbizottságként nekünk azt kell szavatolni, hogy egyfajta európai hozzáadott értékkel rendelkezzenek az általunk finanszírozott projektek. Ugye mi célunk nem az, hogy a nemzeti forrásokat helyettesítsük EU-s forrásokkal, hanem egy hozzáadott érték alakuljon ki. Továbbá számomra is fontos a kiválóság elve. Harmadszor számunkra is mindig fontos célkitűzés volt, hogy a középméretű vállalatok is könnyebben hozzáférhessenek a projektfinanszírozáshoz, hiszen sokszor ezek a vállalatok nem tudnak részt venni a programokban, ha csak nem szövetkeznek nagy vállalatokkal. Nagyon fontos számomra továbbá az is, hogy a támogatásoknál a támogatások módjáról és azok össz, konkrét összegéről is legyenek kezdettől fogva konkrét elképzelések, határozzuk meg azokat, és ne csak iránymutatásokról legyen szó, hiszen máskülönben könnyen bíróság elé citálhatnak bennünket, hogyha nem teremtünk kezdettől fogva jogbiztonságot. Tehát jogbiztonságot kell teremteni kezdettől fogva, és el kell mondani azt is, hogy mit finanszírozunk konkrétan, és mit nem finanszírozunk, hiszen előfordulhat, hogy előáll a jelenlegi helyzet, tehát hogy bíróság elé kerül az ügy. Ami az itert illeti, úgy gondolom a keretprogramot, illetve a Horizont 2020 programot és az ITER költségvetési tételét el kell különíteni, hogy ne legyen mindig ugyanaz a vita, hogy a Horizont 2020 keretén belül hol kell csökkenteni majd a költségvetést, hogy az ITER-t finanszírozni lehessen. Tehát a kettő ne függjön egymástól. Továbbá fontosnak tartom azt is, hogy az általunk elköltött forrásokkal Európát erősítsük, mint kutatási térséget, és az európai termelékenység is javuljon hiszen a mi célunk az kell, hogy legyen, hogy a versenyképesség javuljon, és munkahelyeket teremtsünk az Európai Unión belül. És ami szintén fontosnak tartok, a bürokratikus korlátok lebontása és a bürokratikus terhek csökkentése. A szabályok egyszerűsítése révén szabatolnunk kell, hogy a bürokratikus és minél kisebb lesz, hiszen máskülönben a KKV-k egyáltalán nem tudnak pályázni, hiszen nem tudják megengedni maguknak azt, azt a kiadást, ami a programokra való pályázással összefügg. Köszönöm szépen, Izabel Durán, csak nagyon röviden. Természetesen mi is támogatjuk a növelések nagy részét, az egy a kategóriába eső projekteknél, ez egy hozzáadott érték, és az ITER-nél itt teljes mértékben külön választanám ezt a részt, és az adatommal kapcsolatban nem vagyunk túl lelkesek, viszont a PME projekteknél támogatjuk ezt, a programokban is, a KKV kapcsán, és végezetül pedig várunk módosítókat a fenntarthatóság kapcsán, ezek fontos összegek, és nagyon fontos, hogy olyan témákban dolgozzunk, amelyek fenntartható hatást fejtenek ki a gazdaságunkra nézve is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Izabel Salvador. Köszönöm szépen. Maria Gessa Cavado nevében szeretnék hozzászólni. Frakciónkban ő az árnyék jelentéstevője ennek a témának, és öt pontot nevezett meg, ezeket most felolvasnám. Grassa asszony az USA-ban van, és ezért nem tud részt venni a mai ülésen. Angolul fogom felolvasni ez az öt kapcsán egyetért Karvajó asszony a következő 7 éves időszakot illetően a növekedéssel. Ezen tevékenységek kapcsán az innovációt szeretnénk erősíteni. A második nagyon fontos, hogy a beruházásokat is növeljük, és Karvajó asszony szerint nagyon fontos a fenntartható startupok növelése, illetve a graduált és posztgraduális képzésben résztvevők számának növelése. Fontos, hogy a kitűnőség érvényesüljön, és e- egész Európa szerte ez valósuljon meg. Nagyon fontos embrionikus egységeket kialakítani, illetve biztosítani azt, hogy az egyszerűsítési intézkedések is megvalósulnak. És az EIT nagyon fontos, hogy kiegészítő módon működjék a strukturális alapok mellett. Köszönöm szépen. Nagyon jó, köszönöm szépen, kedves kollégák! A jelentéstevő is szeretne még egy szót szólni? Parancsoljon gyorsan. Very quickly. Rövid leszek. Még egyszer köszönöm mindenkinek. Azt gondolom, nagyon hasznos volt az összes megjegyzés, és támogatóak is voltak ezek. Megpróbálunk majd mindenki, véleményét megpróbáljuk majd figyelembe venni, és Biztosan majd tanulok is egyet mást a folyamat során. Köszönöm. Emlékeztetnék arra, hogy július 17-e déli 12 óra módosítók benyújtásának határideje. Szeptember 6-án fogjuk elfogadni a véleményt az ülésen. Októberben, novemberben fogadja el ezt az ITRE szakbizottság, illetve később a plenáris. Három percünk van még, de Szuza asszonynak adnám meg a szót a 20-as ponton, és kérem, hogy három percben mutassa be a témáját. Parancsoljon. Obrigada, Sr. Presidente, caros colegas. Köszönöm szépen. biztosan emlékeznek arra, hogy ez eredetileg Miguel Portás témája volt, aki áprilisban elhonyt. Azt hiszem, a Kobo News jól összefoglalja, hogy miről is szól az ügy, csak néhány dolgot emelnék ki. Van néhány olyan tagállam, amely meg szeretné szüntetni a globalizációs alkalmazkodási alapot. Furcsa módon néhány tagállam ezek, tagállamok közül kezdetben támogatta ezt, és élt is a lehetőségekkel, amelyeket az alap biztosít. Fontos látni, hogy nem strukturális alapról van szó, hanem egy sürgősségi alapról, amely válságidőben lehet nagyon fontos. Spanyolország és Dánia néhány ágazata nagyon súlyos helyzetben van. Az ő szempontjukból nagyon fontos ez az alap. Az alapnak csak kis kihatása van az európai költségvetésre, kis terhet jelent, de mégis egy olyan alapról van szó, amely igenis fontos szerepet játszhat. Fontos, hogy az alap támogatni tudja azokat a munkavállalókat, akik rövid felmondási idővel elveszítették munkahelyüket. A mezőgazdaságban továbbá konkrét problémák merülnek fel az alap kapcsán, ezt az Agri szakbizottság kell, hogy megtárgyalja. Ez a vélemény arról szól, hogy az mezőgazdasági ágazatot kizárták a hatály alól. Továbbá szeretnék röviden beszélni arról is, hogy mi úgy gondoljuk, hogy az alaphoz történő hozzáférés még mindig nagyon alacsony mértékű, nagyon nehéz, és úgy gondolom a támogathatósági kritériumok kevésbé vonzóvá teszik az Európai Unió bizonyos ágazatai számára az alapot. 2007 óta például Ciprus egyáltalán nem folyamodott segítségért az alapból. Mi azt javasolnánk, hogy a küszöbértéket csökkentsük, 500 ról 300 munkavállalóra csökkenjen ez a küzöbérték a kkv számára, ami a támogathatósági küszöböt illeti. Ez a kis KKV-kkal, zömében kis KKV-kkal rendelkező országok számára hozzáférhetőbbé tehetné az alapot. Emellett a végrehajtás is nagyon lassú volt. 18 hónaptól két évig terjed sokszor az az időszak, amíg konkrétan megkapják a támogatást, úgy gondolom tehát, hogy ezt a reakció időt csökkenteni kellene. És aztán a költségvetésre gyakorolt hatás, ugye ezzel a költségvetési szakbizottságnak kell foglalkoznia. Úgy gondoljuk, konkrét allokációs szabályokat kellene meghatározni az alap számára. Az elmúlt években 50 ezer euró volt hozzáférhető, úgy gondoljuk növelni kellene ezt az összeget. És annak érdekében, hogy gyorsabban tudjunk reagálni, mindenképpen fontos az, hogy gyorsabban elbírálják a kérelmeket. Mindenképpen ezeket szerettem volna kiemelni, ezek az alap hiányosságai, gyenge pontjai, amelyeket más szakbizottságokkal együtt azonosítottunk. Továbbá úgy gondoljuk, hogy az alap nagyon fontos, nagyon hasznos dolog, mert a nehéz helyzetek sürgős kezelésében hasznos lehet, rugalmas eszközről van szó, amely testre szabott megoldást nyújthat a nehéz helyzetbe került munkavállalóknak. Azt gondolom, hogy az alap előnyei messze meghaladják hiányosságait, ez egy érv lehet azon országokkal szemben, amelyek meg akarják szüntetni az alapot. A módosítók határideje július 17-e, tehát a módosítókról egyelőre még nem szólhatok. Érthető okokból. De én és csapatom mindenképpen készen állunk arra, hogy megtárgyaljuk más frakciókkal más képviselőkkel az esetleges módosítókat és az esetleges kompromisszumos módosítókat is július 17-éig. Azért, hogy mindenki hozzájárulhatjon az alap fenntartásához, ami rendkívül fontos, főleg válságidőkben. Euh, Többen kértek szót, de hát elnézést kell kérnem, euh, le kell, hogy zárjuk a mai ülés 30 tartunk, és mint euh, Adá de Szuzá jelezte, a módosítóknak a határidője július 17-e délben, mint az előző jelentésnél, a szavazásra pedig szeptember 6-án kerül sor a szakbizottságunkban, a jóváhagyása az illetékes bizottságban az abban majd októberben történik, és ö, aztán jön a plenáris. Javaslom, hogy mindazok, akik kérdést szerettek volna feltenni a jelentés tevőnek, vagy észrevételeket kívántak tenni. Tegyék azt meg, de majd az ülésünkön kívül, azért, hogy figyelembe tudja a jelentéstevő az, hogy ezeket venni. Elnézést, hogy nem tudom hosszabbra nyújtani az eszmecseréte témában. Az ülésünket berekeztem, jelzem a koordinátoroknak, hogy ugyanebben a teremben találkozunk velük 14 órakor, és a kobunak a plenáris ülését, tehát a teljes ülésünket 15 órakor, 3 órakor folytatjuk, akkor az ügynökségekkel fogunk foglalkozni, 15 órától 16 óráig, tehát 3-tól 4-ig fogunk a decentralizált ügynökséggel foglalkozni. Köszönöm szépen!